Dear colleagues. Kedves kollégáim, kezdjük el a munkát. Az ECON rendes ülését. A napirend 8. pontjánál tartunk. A scrutiny slotnál a delegált és a végrehajtó végrehajtási intézkedések vizsgálata. Ma a CRD 4, illetve CRR um, draft RTS és ennek a korrigendumjaira fogunk kon- koncentrálni. Egy-két végrehajtói intézkedésről van szó, amelyek az egységes szabálykönyv vagy a Single rulebook lényegére mutatnak és a lényegét írják körül mai napig 25 napig végrehajtási technikai standardot véglegesítettek, 6 még, 6-ról még vita van, és a technikai standardok tekintetében 31-et véglegesítettek, és 19 még 19 még dolgozik, tehát az EBA azt kérte, hogy a bizottság egy-két határidőt tágítson ki, illetve tegyen későbbre. A 19 RTS er kapcsán az EBA már 7 tervezetet elkészített, az EBA-ra vonatkozó rendelet tizedik cikke alapján a bizottságnak három hónapon belül kell válaszolni. A hét még munkában lévő EBA tervezett politikai természetű, hiszen itt a tőkeszámítási módszerekről van szó, CRR és a CRD4 tekintetében az egész iparák számára nagyon fontos szabályok ezek. az ECON tagoknak a titkárság elküldött a mai ülésünk előtt egy levelet, melyben látják a helyzetet, és a bizottság az RTS és az ETS ről is átadott egy anyagot. Üdvözlöm a bizottság képviselőjét, a bankok és pénzügyi konglomerátumok osztályának vezetőjét a Digi Fizmában, és az EBA képviselőjét is üdvözlöm, és már is megadom nekik a szót, fejenként maximum 5-5 percben, utána pedig megadjuk a képviselőnknek a szót. Parancsoljanak. Milner úr a FIZMA részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt képviselők, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy lehetőséget adnak számomra, hogy röviden bemutassam a technikai, a level 3 intézkedések technikai csomagjának elfogadásába betekintést adjak. A bizottság mindenfajta level 2 intézkedést alkalmazni akar a CRD 4 tekintetében, illetve a CRR e tekintetében és persze az EBA rendeletben vonatkozó határidőket is próbáljuk betartani. Nem mindig sikerül, ez igyekszünk ezeket a határidőket betartani, de nem mindig sikerül, hiszen néha például nem rendelkezünk elegendő forrással, hogy igazi részletes, alapvető szöveget dolgozunk Néha persze tartalmi kérdésekben is vita van az EBA és a bizottság között, és vannak olyan területek, ahol a végleges változatot még az ábával e kell egyesítenünk, egységesítenünk. Azután van, amikor a fordítás nem készül el időre, ez a csúszás oka. Ennyit tehát általánosságban mondom, a bizottság mindent megtesz, hogy teljesítse a határidőket, de gyakran, nagyon gyakorlati és okoknál fogva erre nincsen lehetőség. Néhány eh, észrevétel az Ekon titkárság által mondottakról. Egyrészt a módosítók a delegált jogi aktusról, a, a likviditási ö, eh, arányról. Itt eh, részletes, kvantitatív, likviditási kötelezettségeket dolgoztunk ki. Ez egy meglehetősen komplex jogszabály, amelyet elég gyorsan dolgoztak ki, és ezeket most módosítani kell, lényegi kérdésekben, de ugyanakkor vannak ilyen kiigazítási, karbantartási, jogkarbantartási intézkedések. Mi a bizottság részéről úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a korrekciót annak érdekében, hogy az estés javaslat eredményére várjunk, mielőtt tehát elkezdjük ezen delegált jogi aktusok kidolgozását. Azért gondoltunk erre, mert a level 2 liquid eszetek um, um, szintje, ezek tartalmazzák az asset back security és a corporate death security-ket. Nos, ezeket az, SMS kritéri- az STS kritériumokkal kell um, harmonizálni, összhangba hozni és az erről szóló szöveg jelenleg a három oldalú tárgyalások rendjén van. Amint ez megvan, elküldjük az új változatot az Európai Parlamentnek. A második jogi aktus, az RTS öm, szöveg az értékelési öm, arról öm, az operatív kockázatok tekintetében. Mi április végére, májusra várjuk a szöveg végleges változatát, még egyes kis részletekben zajlik a munka, de bizakodóak vagyunk abban, hogy az eredeti menetrendet április végét vagy májust, mint határidőt tartani tudjuk. A másik, a default estimationre vonatkozó RTS szabályok, itt is a bizottság belső elfogadási fázisában van ez a dokumentum, és május végére vagy június elejére reméljük ezt elfogadni. Az utolsó RTS, amelyről beszélni szeretnék, az intragroup in és outflow-kra vonatkozó kritériumokra vonatkozik. A fordítá, a elfogadás végső fázisában vagyunk, megkaptuk a fordításokat, és ilyen módon a e hét végére várható, hogy a bizottság elfogadja ezt a delegált jogi aktust. Ennyit a bizottság részéről, elnök úr, köszönöm. Köszönjük szépen a bizottságnak ezt a bemutatót. Izabel Baján az EBA részéről, tessék. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt EKON tagok. Örömmel támogatom a Level 2 jogszabályok vizsgálatában végző munkájukat. Létezik egy jogalkotói szöveg, amelyet um, július 13-án publikáltak a közlönyben, és ez a bank rendelet, az európai bankokra vonatkozó bankrelet rendelet uh, főberei elemeit, az MRL-t, er um, a CBRD-t uh, tartalmazza, illetve hát az egységes szabálykönyvről szóló szabályokat tartalmazza. A bizottság feladata a delegált jogi aktusok előkészítés és elfogadása, az EBA, az Európai Bankhatóság pedig a technikai normák előkészítéséért felel a végrehajtói normák tekintetében. A bizottság delegált jogi aktusai tekintetében támogató tanácsadói munkát végzünk a prudenciális szempontokat figyelembe véve, illetve az egyes szakpolitikai opciók kihatását vizsgáljuk meg, és a tervbe vett szabályokat kalibráljuk. Támogatjuk a különböző bizniszmodellek összehasonlítását. Összességében tehát a CRD-CRR 133 technikai standardot mandatált számunkra, 84 regulatóri szabályozói technikai és 49 végrehajtói technikai standardról van szó. Az EBAM 117 technikai standardot készített el és adott át a bizottságnak. Ezek közül a legtöbbet um, teljesen elfogadott a bizottság, sőt már a, a közlönyben is megjelentek. Ezen felül 68 jelentést is készítettünk olyan kérdésekből, mint az NSFR eh, vagy a KKV támogatói tényezők, hogy csak néhányat említsek. Nos, hatóságom, az EBA jelenleg azon dolgozik, hogy véglegesítse az első egységes szabálykönyvet, az első single rule bookot. Év végére a CRD, CRR-ből hiányzó standardokat próbáljuk elkészíteni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ren, hogy a krízis utáni szabályozói javaslatcsomag utolsó normáit is elkészítsük, és ezzel megfeleljünk a G20-akban elfogadott kötelezettségeknek. Tehát mondom, a CRD, CRR technikai standardjait még kidolgozunk, de új jelentéseket nem készítünk el, egy-két update-ot készítünk el olyan területeken, ahol a felelősségünk, hogy éves szinten kövessük nyomon a, az eseményeket. Összességében az EBA be tudta tartani a rá vonatkozó határidőket, egy-két kivétellel, ahol halasztást kértünk, egyszerűen nem rendelkeztünk elegendő erőforrással. És vannak más területek is, ahol a nemzetközi standardot kidolgozó testületek munkájának eredményére várunk, és így pontosítjuk majd a munkánkat annak érdekében, hogy célra vezető szabályozó javaslatot juttassunk el a bizottsághoz. Bizonyos területeken például az operatív kockázatok területén feltettük a kérdést a bizottságnak és a társjogalkotónak, hogy ne lépjünk-e már, mint mi az ebben, ne lépjünk-e egyel, hát, egyel hátra, azért, hogy a CRR-ből eredő mandátum alapján megfogalmazódó szabályozás ne mondjon ellent a Bázeli Bizottságban elkészítendő szabályrendszernek. A szabályozói változások ebben a környezetben megítélésünk szerint magas költségeket eh, háríthatnak a bankokra, anélkül, hogy komoly előnyökkel járnának, de hát a bizottságnak írott december 16-án kelt levelünkben mindezt elmagyaráztuk. Összességében az első egységes szabálykönyv négy év alatt sikerült kidolgozni ezt a szabálykönyvet, az a level 1-es szintű szöveg eh, közlönyben való megjelenése után. A legfőbb elemek eh, a bankok tőkének minőségére vonatkoztak. Ezek a szövegek, ezek a norma szövegek idén eh, első fél évében kerültek átadásra. Ezen felül a belső modell review vagy áttekintéssel is foglalkoztunk, a szakbizottságok is követte ezt a munkát. Van egy-két standard, egy-két norma, amelyet modernizálni kell, például a beszámolókra vonatkozó standard. Az EBAM interaktíve egységes szabálykönyv mellett teszi le a voksat azért, hogy az alkalmazandó szabályok alkalmazása egyszerű legyen, ehhez azonban extra erőfeszítéseket kell tennünk, amelyeket meg akarunk tenni az elkövetkező években. Köszönöm a figyelmüket, és örömmel fogadok minden kérdést a képviselők részéről. Köszönöm szépen! Ott már Karasz az előadónk, és sajnos most nem tud itt lenni, ezért én most uh, szépen felolvasom, amit küldött nekünk. Németül olvasom föl, és önök ezt mind jól fogják követni. Nem vagyok benne biztos persze, hogy érthető lesz, de hát mindenképpen olvasom azt a szép német szöveget. Tehát én értek kérem szépen németül, de nem vagyok benne biztos, hogy önök is érteni fogják, amit mondani fogok. Nagyon fontos hogy az Európai Parlament eh, felülvizsgálati funkcióját a delegált és eh, végrehajtási jogi aktusok tekintetében végrehajthassa. Az átláthatóságot meg kell erősíteni, ezt az állampolgárok várják tőlünk, és három kérdésem közül az első innen ered. Az első kérdés a transzparenciáról. Az el... Eh, 2015 und Uh, Az EBA 2015-ben, majd 2016-ban arra kérte a bizottság, bizottságot, hogy halassza el a CRD4 CRR uh, technikai standardok uh, határidejét. Um, a bizottság halasztásra vonatkozó döntését nem jelen, nem publikálják a közlönyben. Ezért az EBAM A technikai végrehajtási normákat fontos, hogy a honlapján publikálja, de a bizottság ezt nem teszi meg. Mit, hogyan próbálja a bizottság ezt a hiányosságot kiküszöbölni? Másrészt az EBA egy-két RTS er például a tőke megfelelési elvárásra vonatkozó RTS-eket er kell, hogy kidolgozza. De kérdem én, mikor számíthatunk arra, hogy az EBA ezeket az RTS-eket elkészíti. Világos, ugye? Kérdem, kérdez elnök feltekintve a szövegből. Svennek kérdezem, ez így érthető? Elnök úr, hát gratulálok önnek, hogy még a rizikopozíción vagy üvepülfunktsmandát szavak kiejtéséhez is gratulálja, kitűnő munkát végez, mint mindig. Hát biztos akartam benne lenni, hogy legalább valaki érti -e, hogy mit olvasok fel. Tehát a korrigendum és a liquidity cover arány tekintetében, a CRD-nél CRR tekintetében ez ideig két delegált jogi aktust fogadtak el, és kilenc végrehajtási jogi aktust fogadtak el. Egy delegált jogi aktus a minimális likviditási arány, vagy a liquidity cover ratio tekintetében október 10-én 2014-ben került elfogadásra. 2015 év közepén a bizottság pedig ezen jogi aktus korrigendumát kezdte előkészíteni. Hogy áll a bizottság ezen korrigendummal, mi az oka a késedelemnek, milyen szerepet játszik, az LCR kiszámításához kidolgozott elszámolási mechanizmus. Az intézményeknek átláthatóságra van szükség. Három kérdésem van ezen felül technikai szabályozási standardok tekintetében. Ez idáig 31 ilyen technikai szabályozási normát fogadtak el a CRD 4 CRR tekintetében, kilencet még előkészítenek, és hármat az EBA már elkészített, illetve átadott a bizottságnak, és a bizottságnak ezeket hamarosan el kell fogadniuk, és ezek politikailag különösen relevánsak hiszen ezek befolyásolják, hogy mennyi tőkét kell, hogy tartsanak a pénzintézetek a könyveikben. Az 3. júni 2015. Eh, Ide tartozik a 2015. június 3 dokumentum, aztán az RTS, er az IRB er megközelítés kiszámításáról 2015. június 20, július 21-e határidőben, valamint az RTS er a csoporton belüli likviditási um, átcsoportosításról, melynek határideje 2016. július 22-e. Mi a state of play? Hogy áll ez a három RTS er a bizottságnál? Milyen HT, mi a, mivel magyaráz a bizottság a késedelmet? Nos, ez volt ott már Karasz német hangja az én hangomon keresztül, és most egy további kérdést szeretnék feltenni az RTS-sel kapcsolatban, ez pedig a, a hitel kötelezettségekre vonatkozó materialitási küszöbre vonatkozik, és a kérdés az, hogy hogyan lehet az egyes tagállamok helyzetét összehasonlítani, és kérdezem most már én magam, hogy milyen kihatással jár ez majd a jelenlegi rendelet alkalmazására. Fel megbecsülték-e a tervezett változás kihatását a rendszerre, hiszen ez mind az IRB, mind a más standardizált uh, brósúrák alá tartozó bankokra kihat majd. Nem csak a rossz kitettségek vagy non-performing exposure hanem a különböző tőke követelmények tekintetében is. Ilyen módon fontos, hogy ne aránytalan kihatást gyakoroljunk a működő rendszerre. Ez lett volna a kérdésem, és kérdezem, hogy más kérdés van-e pervas berez. Merci, je, je... Köszönöm szépen. azt látom sajnálatos módon, hogy nem igazán sokan érdeklődnek ezért a delegált jogi iránt, nem sokan jöttek el ma, de alapvetően két kérdésem lenne, ami az EBA illeti említett egy bizottsághoz intézett levelet, ez a Karászféle levél, vagy egy másik decemberi kettőzésű levélről van szó, de talán a parlamentet jó lenne tájékoztatni arról, hogy ez a, az előadónk levele, ott már Karasz levele, vagy más levél. És az alapvető aggodalmam azzal függ össze, ami a tárgyalások menetét illeti, ugye lelassult ez a folyamat, és ön is említette, hogy az LCR elindította ezt a tárgyalási folyamatot az STS-ekkel kapcsolatban. Ezt meg is értjük, de ugye itt a fizetőképességi tőke arányról van szó, a liquidity coverage ratio-ról, de más csoportok is foglalkoznak ezzel, és más csomagok is vannak még itt, amit a parlament még el sem kezdett vizsgálni. De ezeknek a csomagoknak is nyilvánvalóan összefüggése, kihatása van erre a kérdésre. Milyen jogbiztonsági alapon állunk most ez a kérdésem? Mi a kockázat? Ugye egy delegált jogi aktusról van szó, de ezt a jogi aktust már most már felül, felül is vizsgálják. Tehát van egy kockázat, hogy itt egy óriási zűrzavar keretkezik, ellentmondásokba keveredünk, és ö, talán az egész abba torkolhat, hogy mindenki teljesen kimerül, mielőtt elkezdenénk az, az érdemi munkát. Ez egy technikai jellegű kérdés, de inkább politikai színezete is van Mm, és az a kérdés, hogy mit vonunk le, milyen tanulságokat vonhatunk le a múltból, hiszen nem szabad elkövetni ugyanazokat a hibákat, nem lehet ugye a ház festésével kezdeni, akkor, amikor az alapok renoválását még el se kezdtük, ugye most egy ház metaforával éltem, de ez egy alapvető kérdés a bizottság felé és mindenki felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nyugodtan megválaszolhatja most ön a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor Karasz úr a kapcsolatos kérdés, megválaszolnám, Perenc asszony is kérdezett valamit. Most ami az átláthatóságot illeti, azt hiszem, hogy a transzparencia elég jól működik a parlamentben, de azért megvilágítanám ezt a folyamatot. Nem tudom, hogy itt pontosan tisztáztuk-e azt, hogy a, az RBS és a bizottság mit csinál, de amikor elindult ez a projekt, akkor döntenünk kellett arról, hogy kinek van döntéshozatali autoritása, de mi de nekünk is megvan ebben a helyünk, tehát mi javaslunk, önök is tudják, hogy mi a mandátumunk, tehát nyilvánvalóan egy nem, egy még nem elfogadott szöveget nem tudunk nyilvánosságra hozni a bizottságban, ennek megvan a folyamata, de önök is tudják, hogy ennek a szakbizottságnak mindig megadjuk a megfelelő információkat a fejleményekről, és táblázatokkal, egyéb speciális konkrét információkkal is ellátjuk önök, önöket a dosszié kapcsán, de a Libéhez képest nekünk nehezebb dolgunk van, hiszen mi nem tudunk nyilvánosságra hozni szövegeket, olyan szövegeket, amelyek nem kaptak zöld utat a bizottság különböző osztályaiban, illetve a kollégiumban mégső soron. Tehát ezeket nem tudjuk átadni. Ami pedig a következő kérdést illeti, elnök úr az előzetes szövegemben tulajdonképpen már a liquidity coverage ratio-t említettem, és Amber az kollega is említette ezt, valóban az a helyzet, hogy az STS-e kapcsolatos tárgyalások egy kicsit késlekednek, ezteket elhalasztjuk, amit pedig Karasz úr említett, az RTS a az Advanced Measurement Approach, erről már beszéltem én is. Azt reméljük, hogy április-májusban az elfogadásra kerül, ami az Internal Rating Based Assessment Methodology, ez is folyamatban van, ezt is már elmondtam. Vagyis itt van több ö, téma, ami most van folyamatban. És amit az elnök úr mondott a default definition thresholdról, ez a további megjegyzés volt ez is folyamatban van, kérdezi a bizottság képviselő. Májusban fogják ezt valószínűleg elfogadni, elnök úr. És az hát egyéb lényegi kérdésekről a, talán a másik kollégám még szólhat, de a Libé, amikor előkészítette ezt a projektet, valóban a mi elemzésünkre támaszkodott. Aztán, ami Berez asszony megjegyzését illeti, azt hiszem, hogy ezek nagyon is érvényes, legitim megjegyzések. Mi is feltettük a kérdést az RTS Advanced Measurement approach kapcsolatban ami nagyon is a tőke követelmény az, az operatív kockázat területén nagyon is legitim tényező, nemzetközi szervezetekben is folyik erről szó, és most éppen módosítanak bizonyos rendelkezések ezzel kapcsolatban. Fontos és hasznos az, hogy ennek a szövegnek az elfogadását előre, előbbre vigyük, mivel jelen pillanatban a banki módszertan nem kínál megfelelő biztonságot a tekintetben, hogy a nemzetközi fejlemények tükrében ez még működik, európai szintről is beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy néhány éven belül, két-három, a következő két-három évben, ahol még a jelenlegi szabályokat fogjuk alkalmazni, pontosítani kell azt a kérdést, hogy az európai jogalkotók hogyan fognak ezután eljárni a műveleti kockázat területén a banki módszertan, tehát tovább kell finomítani. És a másik kérdés is legitim volt, amit Velesz asszony mondott, tehát itt a banki területen bármilyen módosítást eszközünk, meg kell vizsgálni valóban, hogy milyen kihatása van a kettes és a hármas szintű szabályok gyakorlati végrehajtásának, ami pedig a, a CR, CRD irányelv ö, módosítását illeti, Itt figyelembe kell venni a módosítások kihatásait, és mint korábban említettem, meg kell vizsgálni azt is, hogy az új, hogy amikor, hogy amíg nincsenek határban az új szabályok, addig a mostani szabályokkal a lehető legteljesebben kell operálni, és meg kell vizsgálni, hogy két-három év múlva mi történik. Azt hiszem, hogy ennyit tudok egyelőre elmondani. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a tagok kérdését is. Nos, három további információt szeretnék elmondani. Ami az RTS-t e illeti a mortgage lending value, vagyis a jelzálog érték, kölcsönérték. Ez egy nagyon struktúrált, világos struktúrával rendelkező RTS, e és megvannak a kritériumok is arra, hogy a jelzálog kölcsön értékét pontosan meg lehessen állapítani. Ezzel kapcsolatban összeállítottunk egy olyan anyagot, amely megvilágítja az RTS struktúráját, azonban beazonosítottunk egy jogi, egy jogalkotási nehézséget is, ugyanis ez a jelzálog érték, ami a 124-es cikk tárgya, azt láttuk tehát, hogy a 124-es cikk nem csak a tőke követelményre van kihatással a közvetlen kölcsönfelvétel esetében, ami ugye a 124-es cikk tárgya, hanem közvetett kihatással is rendelkezik, mégpedig a, az európai kötvény piacra is kihatása van, és hogyha megnézzük ezeknek az eszközöknek a valorizációját, ugye ez egy nagyon fontos, nagy volumenű piac, fontos, hogy megvizsgáljuk a kihatásokat. Nem nagyon láttuk az ETS közvetlen kihatásait, azonban közvetetten nem várt konzekvenciái is lehetnek ennek, vagyis az RTS-eknek, és ezt a jogi kérdést az RTS lezárása előtt mindenképpen tisztáznunk kell. A második dolog. Ami a módszertant illeti, hogy a modelleket hogyan értékeljük, a, a műveleti kockázat, a piaci kockázat, és ahogy a bizottság is kihangsúlyozta, ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy a, a műveleti, illetve a hitel nyújtási kockázat terén az a modell felülvizsgálata jelenleg folyik. Módszertani szempontból azt kell megvizsgálnunk, hogy a jövőbeli európai szabályozások milyen kihatással lesznek a helyzetre, és Mirola is, és a, és a bizottság is említette ezt, hogy a modell, a jelenlegi modell értékelése, illetve a jelenlegi felügyeleti gyakorlat kapcsán szükség van egy harmonizációja, különösen az SSM területén. Fontos, hogy ők is tudják használni ezt az egységesített módszertant, vagyis a nemzetközi fejlem, jövőbeli nemzetközi fejleményektől függetlenül ez egy alapvető kérdés, amelyet el kell fogadnunk, és nagyon hasznos lenne, hogy elfogadjuk ezt az eszközt. A harmadik dolog a küszöbérték, az RTS Materiality Threshold, ami ugye a, az adós illeti. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, Itt a különböző tagállamokban a jogi szempontból változásokra van szükség, és ennek érdekében még korábban megnéztünk egy cél, célzott hatástanulmány keretében azt, hogy ennek milyen kihatásai lehetnek. Az az elképzelés, hogy csökkentsük a materialitás küszöbét, nem feltétlenül vezet további tőke követelményekhez a valóságban, konkrétan azért, mivel hogyha több hibát fedeznek fel, de ezek korai szakaszban felderített kisebb hibát, és akkor egy későbbi szakaszban lehet, hogy lesz veszteség, de a hiteleket már egy korai szakaszban lehet kezelni. Vagyis meg lehet nézni, hogy melyik ellen fontosabb és melyik nem, és ennek megfelelően kell, lehet eljárni a tőkekövetelmény szempontjából. Vagyis bármelyik utat is választjuk, akkor is, hogyha a banknak kötelezően el kell fogadnia ezt a kockázat felderítő rendszert, nem az alapvető követelményi elveket tudjuk alapvetően megváltoztatni. És esetleg a változásokkal kapcsolatos nehézségekkel számolva valójában összekombináltunk két feltárási, hiba-feltárási elemet, nem csak az abszolút összeget nézzük már, ugye itt ö, ö, egy küszöbről van szó, ami az adott vállalat hitelével függ össze, hanem ehhez még hozzátettünk egy olyan felderítési elemet, amely egy relatív és rugalmas elemnek tekintünk. Egy olyan összegről van szó, ami nullától 0,5%-os kölcsönkötvény, és ennek a két elemnek a kombinációja eredményezi azt a harmonizációt, amiben gondolkodunk. Thank you. Uh, I understand Pervanche has a short follow. Ha jól látom, van itt még egy további kérdés. Nos, a bizottság válasza alapján, ami világos, mégiscsak van itt egy nehézség, ugye meg kell várni, amíg a tárgyalások lezárulnak, és a végrehajtás is időigényes, de azért az időközben még addig is a jelenlegi helyzetet mégiscsak javítanunk kell, ez világos. De hogyan járjunk el? Teljesen új megközelítésről beszélünk, hiszen ebben a teljesen új megközelítésben a, az érintettek. Nos, hirtelen az a benyomásom, hogy a bizottság a legszükségesebb minimumot próbálja csak elvégezni. Tehát itt arról beszél a bizottság, hogy nem kell most belemenni a részletekbe, mivel nem biztos, hogy ezeket végre fogják hajtani, de még ezt a szoftos megoldást is nem tudom, hogy erre megvannak-e az eszközeink, hogy módosítsuk, vagyis itt az egész jogalkotást eh, kell fejre eh, fej, tetejére állítani? Tehát most arról van szó, hogy három éven belül mindent eh, teljesen más irány, három év múlva teljesen más lesz az irány? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy szeretne erre még válaszolni, ha nem, akkor ezeket a kérdéseket feljegyeztük. Én is röviden még tisztáznék a material threshold kérdését, az anyagi küszöbb, küszöbb materialitás. Ha jól értettem, akkor ezzel kapcsolatban ugye volt egy értékelés, egy felmérés, és az a kérdésem, hogy ez, ennek mik voltak a részletei. De Európai Unió szinten nyilván van egy ö, ö, átlag, és ez mert ugye nagyon különbözőek a tagállami helyzetek, ez érthető, de ezzel a de vannak nagyon magas és nagyon alacsony küszöbök is a tagállamokban, és a hatásvizsgálat viszont ugye ebben az átlagban gondolkodik. A kérdés az az tehát, hogy a diszagregált kihatás tehát itt a kérdés, és hogyan veszi figyelembe a hatástanulmány a jelenlegi helyzetet, hiszen itt nagyon-nagyon érzékeny kérdésekről van szó az, L, az MPL és a, és a mérleg, a könyvelési mérleg kapcsán. Talán ehhez is hozzászólhatnának. Nos, ami a materiality thresholdot illeti, mint említettem, volt egy adhok adatgyűjtés több mint 200 bank részvételével, és ez egy elméletileg reprezentatív minta az európai helyzetről. A küszöb természetesen változik a belső modell alakító folyamatok során a bankokban, ez az egyik aspektus. A másik aspektus pedig, ahogy ön is helyesen említette elnök úr, az az a kihatás, hogy hogyan ö, kezeljük a nem teljesítő kölcsönöket, a non-performing loanokat. Ez is egy nagyon fontos kérdés valóban. Tehát hogyan tudjuk megmérni a kihatást? Egyesével megkérdeztük a bankokat arról, hogy az ő konkrét esetükben milyen kihatással lehet számolni. Természetesen végső soron agregáltuk az egész képet, és megszületett a megoldás. Az idő volt az, amit mindenki kérde, kért, tehát időt a végrehajtásra nem arról volt szó, hogy a tőke kihatásnak lenne valamilyen problémája a jövőben, hanem inkább az egész rendszer végrehajtása volt a probléma. Itt legalább három évről beszélünk, mielőtt az egész hatályba lép, tehát Tehát már most előkészítik azt a, azokat az elemeket, ahol változtatni kell. Thank you very much. I would like to thank you. Köszönöm szépen. Természetesen a tárgyaló csapat megvitatja majd ezeket a szövegeket. Természetesen egyeztetnek majd az előadóval és másokkal is. Lehet, hogy bizonyos részletkérdésekkel kapcsolatban további egyeztetésre lesz szükség. Igyekszünk a a jogszabály elfogadása előtt azonosítani az esetleges problémákat, hogy mindenki teljes mértékben elégedett legyen a javaslattal. Persze a jövőben nem látok, még nem tudom, hogy hogy zajlik a munka majd, de köszönöm mindenkinek a, a részvételét. Valaki szót kér? Parancsoljon! Úgy láttam, hogy már lezárni készül a vitát, talán ez már a záró hozzászólás volt. Igen, mondja az elnök, de hogyha hozzá szeretne szólni, akkor kap még egy lehetőséget. Igen, szeretnék hozzátenni még ez a témához, köszönöm. Amikor a csúszásokkal, a késésekkel foglalkoztunk, az volt egy igen aggasztó RTS, ez a 124-es cikk szerinti felhatalmazással kapcsolatos, Tulajdonképpen ott a négyes bekezdésben van egy A és B bekezdés. A négy a t emlegették most, de a négy b egy újabb felhatalmazás az én értelmezésem szerint. A műszaki szabványoknak rögzíteniük kell azokat a feltételeket, amelyekben a második bekezdés hivatkozik és amelyek szerint az értékes hatóságoknak mm, lépéseket kell tenniük, hogyha magasabb kockázatot azonosítanak, különösen pénzügyi stabilitási megfontolásokkal kapcsolatban. No, ez a felhatalmazás nagyon fontos, ugyanis az, az első ERKT-vel kapcsolatban ugyanis voltak már figyelmeztetések ingatlan buborék ügyében, úgyhogy a makroprudenciális intézkedéseket meg kell fontolni, ezekkel lehetne ugyanis az újabb ingatlan buborékok kialakulásának a kockázatát csökkenteni. Úgyhogy nagyon aggasztónak tartom, hogy az EBH tagjai nem tudnak megállapodni az ilyen standardokról, úgyhogy én azt szeretném, hogyha az EBH világosabbá tenné, hogy kinek milyen álláspontja van az ilyen feltalmazásokkal kapcsolatban, és milyen kérdések merülnek itt fel. Emlékeztetném a kollégáimat, illetve az elnök urat is arra, hogy a Bankunió éves jelentésében felkértük a bizottságot, hogy lépjen fel sokkal határozottabban makroprudenciális oldalon. Úgyhogy ha megnézzük a bankuniót, nincs közös EDIS keretrendszer, illetve hiányzik a harmonizáció a makroprudenciális eszközök terén. A makroprudenciális területen a tagállamok nehezen jutottak megállapodásra, és ezért a bizottságnak nem szabadna veszteséget szenvedni ezen a téren. Hogyha az EBH tagjai között nem születik meg a megállapodás, kíváncsi lennék, hogy a bizottság mikor hoz döntést saját hatáskörben. Nem hagyhatjuk, hogy ingatlan buborék alakuljon ki, és aztán ugye figyelmen kívül hagyjuk az RKT figyelmeztetését, és, és várjuk, hogy valaki ugye az EBH végre lépjen. Úgyhogy ha az EBH-ban nincsen megállapodás az RTS kialakításáról, akkor hát valakinek lépnie kell. Kíváncsi vagyok, hogy az EBH mikorra tervezi, hogy végre megállapodnak, és a bizottság mikor veszti el a türelmét, mikor éri el azt a pontot, amikor ő maga intézkedik. Meg kell mondanom, hogy azokban a, azokon a területeken, ahol ingatlan buborék van kialakulóban, kiszorulnak a, a helyi lakosok, olyanok is, akik régen az adott környéken laknak, mert annyira felmennek az árak. Azt gondolom, hogy ezeket a figyelmeztetéseket komolyan kell venni, és nem fogadható el az, hogy hiányzik a harmonizáció a makropudenciális eszközök terén. Köszönöm, mondja az elnök. Kérnek még szót ebben az ügyben, nagyon rövid hozzászólást kérek. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek valóban. Az EBH nem dolgozik ezen tovább. Ez volt az egyetlen olyan eset, ahol nem sikerült azt, azt a híres dupla egyszerű többséget elérni, úgyhogy ezt a dossziét visszaküldtük. Van ugye kidolgozott javaslat, de szavazás nem volt róla, úgyhogy visszaküldtük a bizottságnak, és hát innentől a bizottság hozhat olyan döntést, amilyet ő jónak lát. Elmondanám azt is, hogy miért nem született megállapodás ugyanis ez derít fényt hát a dolog részleteire, ugye a kockázati súlyozás, illetve a, a tőke díjak, a hitelezés kapcsán voltak a, a kritikus szempontok. Igyekeztünk jövőbe tekintő és makroprudenciális megfontolásokon nyugvó javaslatot összeállítani, de ebben a témában ehhez rugalmasság kell, proaktívnak kell lenni, és közben rugalmasnak is. Az RTS-ben persze magas fokú harmonizációra törekszünk általában, ha viszont ugye magas harmonizációt igyekszünk elérni, akkor, a, akkor nem igen tudunk már proaktívak lenni. Úgyhogy nagyon érzékeny témák ezek, és ezért nem jutott el ez a téma zárószavazásig. Köszönöm, elnök úr. Kiegészíteném az EBS kollégám által elmondottakat. Valóban nem született az EBH-ban megállapodás ezzel a szöveggel kapcsolatosan, foglalkozunk azzal a lehetőséggel, hogy mi magunk fogadjunk el egy, egy szövegi javaslatot. Erről politikai döntés még nincsen, de valóban fontolgatjuk. Elnézést, elnök úr! Egy kérdést feltettek még az a kapcsolatban? Nagyon röviden mondja az elnök. Egy mondat lesz. Mikor tudnak majd jelentést tenni arról nekünk, mikor tudnak nekünk beszámolni arról, hogy mi lesz a végleges döntés? Amit most hallottunk, az az érintett polgárok számára, akiket ugye hátrányosan érint egy ingatlan buborék, azoknak ez nem válasz, amit eddig hallhattunk. Nos, rögzítettem a kérdést, igyekszem utána nézni a dolognak, egyelőre nem tudok konkrét dátumot mondani. Köszönöm, mondja az elnök. A mi oldalunkról nézve aggasztó a helyzet, problémás a helyzet. Köszönöm a vitát. A CRR-CRD tárgyaló csapat rövid ülést tart, egyezteti a bizottság és az EBH-val az álláspontját. Bizonyos kritikus kérdések itt ma is szóba kerültek. Köszönöm. Most le is záratjuk ezt a vitát, és tartatunk egy 15 perces szünetet. A, az elnök úr érkezik a vitára. Köszönöm. Dear colleagues, we can... <clears throat> Kedves kollégák, folytassuk az ülést. A 9-es napi rendi pont következik. Köszöntöm Dobrovskis alelnök urat, aki a pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért is felelős. Ezen feladatköre miatt hívtuk meg ide, hiszen a második strukturális párbeszédünket, struktúrált párbeszédünket tartjuk most. Volt már ugye egy struktúrált párbeszéd korábban, november 9-én. Azt gondolom, hogy időszerű ez a párbeszéd, most jó, hogy sor kerül rá, hiszen több nagyon releváns javaslat vitája is napirenden van. A bizottság előtt van a nagy banki intézkedés csomag Délután erről is szó lesz majd, a CCP határozati javaslat is napirenden van. Aztán van az edis kapcsolatos javaslat is, a plenárison a bankunióról szóló jelentést nemrég fogadták el. Úgyhogy sok munka zajlik a nemzetközi pénzügyi monitoring intézményekkel kapcsolatos jelentésen is zajlik a munka, a Báza 3 befejezésével kapcsolatban is zajlik a munka, a bázel kapcsolatban nagyon érdekes a kockázati súlyozással kapcsolatos munka utolsó szakasza, ami most zajlik más területeken zajló jelentős változásokról most zajlanak az egyeztetések. És végezetül Most hamarosan ugye alkalmazzák az 50-es cikket, hogy az Egyesült Királyság kezdeményezi a kilépését, és megkezdődnek az összetett tárgyalások az Egyesült Királysággal, ami hát természetesen ma is terítékre kerül. Az ekvivalencia rendszerrel kapcsolatos dokumentumot megküldtük önöknek, ez nagyon hasznos lesz a Brexit tárgyalásokkal kapcsolatosan, és hát fontos alapot jelent a bizottság munkájához is. Persze nem csak a Brexit-tel kapcsolatban van jelentősége, de azzal kapcsolatban is, úgyhogy ezért is nagyon fontos. Szóval sok fontos témánk van, amiket minden érdemes megvitatnunk, úgyhogy meg is adom a szót Domroszki szúrnak. Elnök úr, Roberto, tisztelt tagok, először is köszönöm a meghívást a struktúrált párbeszédre. Mindig örülök, amikor éltek az ECON bizottságba, és elmondhatom önöknek, hogy hogyan dolgozunk azon, hogy erősebb és dinamikusabb legyen Európa pénzügyi szektora. A bankszektorral kapcsolatos javaslatok készülőben vannak, ezekről is beszámolok, illetve a tőkepiaci projekt második szakaszáról is. Tehát lássuk először a nemzetközi hátteret, bizonytalanság van nemzetközi szinten. Legutóbb, amikor az önök bizottságában jártam a pénzügyi szektorral kapcsolatban, akkor ugye friss volt az amerikai elnökválasztás, akkor volt nemrég a szavazás, azóta már ugye az új kormány hivatalba lépett, és nagyon sok szakpolitikai területen nagy változásokat hozott be. Európában világos, hogy az országok az egységes piachoz ragaszkodnak, de a későbbi mm, viszonyok, kapcsolatok még bizonytalanok, a, a britekkel való tárgyalásokon múlnak. Az Európai Bizottság jól tartja magát, az összes tagállam várakozások szerint nőni fog idén is és jövőre is. Az EU GDP-je már most magasabb, mint a válság előtt, és várhatóan tovább nő. Az államadóság és deficit szintek Európa szerte csökkennek, 1,4%-ára csökken majd a GDP-nek idén. A bankok erősebbek és tőkésebbek, tőkeerősebbek. Európa, tehát lába, aki a válságból folyamatosan erősödik, ami hát mindenképpen előfeltétel annak, hogy a vállalkozásoknak is jól menjen. Strukturális reformok terén továbbra is zajlik a munka, ez a, a gazdasági tervünk egyik fő eleme. Nemrég, ugye télen készült gazdasági csomagunkban foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Mások akkor, hogy ez a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan hogyan jelentkezik. Nemrég az EU bankreform csomag megszületett, hogy csökkentsük a banki szektor kockázatait, illetve javítsuk a gazdaság finanszírozását. A globális bankoknak globális standardekre van szüksége, ez az alapgondolat. A kereskedelem és a verseny támogatása, illetve a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitása a fő cél. Jó okunk van a gazdasági együttműködés folytatására Tudjuk, hogy a gazdasági szereplők is, és a bankok is figyelme kísérik ezt a jogalkotási munkát. A megszületett standardbe bekerülnek majd a normális jogalkotási eljárással az EU-s jogba. A csomag az EU jogszabályai közé olyan sztendereket veszel, amelyekről a Bázeli Bizottság és a Pénzügyi Stabilitási Bizottság már egyeztetett az EU bankreform csomag 3%-os kötelező tőkeltét arányt vezetne be. Belső modell alapú tőke követelményeket vezet be, illetve a finanszírozási arányt is megszab a hosszú távú hitelekre vonatkozóan, hogy a bankok jobban viseljék a piaci stresszel terhelt időszakokat a piaci kockázatokat, partner kockázatokat, illetve a központi felekkel kapcsolatos kockázatoknak való kitettség mm, csökkentése a cél. Minimális összes veszteség elviselési kapacitást is előírtunk bizonyos bankoknak. Ez beépül majd a meglevő minimális saját tőke, illetve kötelezettségvállalás előírások terén. A múlt héten felszólítottuk az Akafink tanácsot arra, hogy állapodjon meg egy álláspontról májusban ebben a témában. Bízunk abban, hogy az Ecofin is igyekszik a kockázatok csökkentése érdekében időben lépni. A kockázatcsökkentésű intézkedések mellett a szabályozási keretrendszert is módosítottuk, igyekszünk azt arányosabbá tenni. A válaszaink a hozzászólások kérésére épült, tehát tulajdonképpen egy egyeztetést nyitottunk, és a, a reakciókra építünk. Igyekszünk ennek megfelfrissíteni a modelljeinket és a kockázati eh, profilokat. Igyekszünk a tereket és a költségeket csökkenteni, és egyszerűsíteni a kereskedelmi pozíciókkal kapcsolatos tőkekövetelmények teljesítésének feltételeit. Az összes KKV hitelre kiterjesztjük az új szabályokat, az alacsony kockázatú infrastruktúra projektek hitelzésén is igyekszünk könnyíteni. A nem teljesítő hitelek aránya is aggályos, úgyhogy a, ezzel kapcsolatos támogatást továbbra is nyújtunk. Az európai szemeszterrel kapcsolatos nyomást továbbra is fenntartjuk, és igyekszünk a megfelelő bank felszámolás és állami támogatási szabályok terén is aktívnak maradni. Koordinált európai megközelítésre van szükség ezekben a kérdésekben. Az informális ECOFIN áprilisban következik, ennek a napirendjén most dolgozunk, úgyhogy a következő hetekben kell összeállítani egy koherens stratégiát, célokat és menetrendeket ehhez. Az Európai Banki Intézkedés csomag az erős bank szektor tervébe illeszkedik bele. Egy kiegyensúlyozott megközelítésről van szó, a kockázat elosztás és a kockázat csökkentés kéz a kézben jár, és igyekszünk ennek szellemében Donato Hübnerrel együttműködve javítani a bankszektor helyzetét ugye ide kötődik a, a betétek biztosítása is. A kockázatcsökkentési intézkedések mellett a bankcsomagban van jogszabály javaslat az európai pénzügyi rendszer fejlődésével, illetve a központi felek a Central Counterparty kerül pozícióját is igyekszünk erősíteni. Nagy várakozással nézek elébe az ezzel kapcsolatos közös munkának. A derivatívák és a central counterpartik a legintegráltabbak globális szinten. Európa igyekszik az integrált piacokat és a pénzügyi stabilitás erős védelmét valahogy összehozni. Az Európai Unió igyekszik elfogadni azt, hogy a, a partnerek szabályai is ekvivalensek és ugyanolyan célokat szolgálnak, mint a miénk a DG Fix ma állított össze ezzel kapcsolatos javaslatot. Megkezdődött az EU standarden zajló munka, de jelenleg a politikai helyzet elég bizonytalan, úgyhogy az európai és globális integráció nehézségekbe ütközik, figyelembe kell venni a változó körülményeket. Remélem, hogy ezt a bevezetőt ezen akták vitája kapcsán hasznosnak tartják majd. Dolgozunk egyébként az Európai Piac Infrastruktúra rendeleten is. A cél az, hogy egyszerűbb és arányosabb legyen ennek az alkalmazása, de azt is figyelembe kell venni, hogy ez hogyan illik bele a, a változó európai viszonyok helyzetébe. Lássuk a tőkepiaci helyzetet most. Először is köszönöm a folyamatos támogatásukat ezen a téren. Nemrég sikerült elérni, hogy a tanács felülvizsgálja az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Ezt jó eredménynek tartom, Győzsöknek köszönöm az ezzel kapcsolatos munkáját. Zajlanak az egyeztetések arról, hogy az értékpapírosítási jogszabályok vitája megkezdődjön. Ezeknek a jelenlétét igyekszünk csökkenteni ezen a piacon. Jelenleg mm, nem kapnak elég finanszírozást az európai cégek, pedig arra nagy szükség lenne. Az értékpaparosításnak pozitív a szerepe a modern gazdaságban, úgyhogy ezt igyekszünk támogatni. Az Európai Unió gazdasági kilábalásának támogatása érdekében időben lépni kell ezen a téren, úgyhogy mindenkinek a támogatását kérem annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott megoldás szülessen. Az európai tőkepiacok erősítése érdekében és a szociális célú beruházások támogatása érdekében is zajlik a munka. Pietikánen kollégái a, a főszerep ezen a téren, úgy tudom, hogy megkezdődtek az egyeztetések. Konzultáció kezdődött más téren is az európai tőkepiacokkal kapcsolatosan, a meglevő kezdeményezésekre építve. A megkezdett munkákat igyekszünk befejezni, a cégeknek második lehetőséget igyekszünk adni a nem teljesítő hitelek esetében, illetve az adórendszerek eltérését is igyekszünk kiegyensúlyozni, illetve összeurópai nyugdíjpiacot is igyekszünk létrehozni. A fenntartható pénzügyi szektor érdekében szükségünk van az önök támogatására. Itt nem csak a, az állami finanszírozásról, a közpénzekről van szó már, Úgyhogy egy átfogó ö, stratégiát akarunk kialakítani az európai fenntartható finanszírozás tőkepiac érdekében. Ide tartoznak a biztosítások, a beruházási alapok, a nyugdíj alapok, a tőkepiacok is. Úgyhogy valódi egységes piacra van szükség a pénzügyi szolgáltatások terén. Hamarosan érkeznek majd az új intézkedések a zöld könyvünkre épülve, ezzel kapcsolatban is számítunk az önök támogatására. Remélem, hogy segíteni tudnak ezen a téren majd. A pénzügyi technológiával kapcsolatban is felállt egy új csapat, egy csoport. A, azt vizsgálja felül, hogy a meglevő szabályok alkalmasak a céljuk betöltésére. Az Európai Unió országaival együtt működve vizsgálja majd meg a kérdéseket, és igyekszik Európai Uniós szinten fellépni. Nyilvános konzultációt is indítottunk a fintekben, a pénzügyi technológiákban hm, rejlő lehetőségekről. Pénzügyi hm, felügyelet terén az RBL az Európa Integrált Pénzügyi Piac egyik eh, alapeleme. Most igyekszünk tovább lépni, felülvizsgáljuk a rendszert, és megtesszük a szükséges jogszabály módosításokat. Ebben a témában is eh, várom az együttműködést önökkel. Ez eh, létfontosságú a keretrendszer kiépítése, a gazdaság finanszírozása, illetve a, a változásokhoz való alkalmazkodás céljából. Az együttműködés tehát létfontosságú és nagyon várom azt, hogy a következő hetekben és hónapokban komoly előrelépés történjen ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mi is örömmel folytatjuk a e területen a kitűnő együttműködést. Nagyon fontos, érdekes és érzékeny kérdéseket vetett fel az előadásában, most pedig elkezdjük a kérdéseket. Helysz úr, a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, Dombrovskis alelnök úr, üdvözlöm itt az Ekomban, és gratulálok minden munkájához, elkötelezettségéhez. Önnek és a csapatának is gratulálok. Két kérdésem van. Az egyik távolról összefügg a Brexittel, illetve Írországgal és az equivalence paperrel, amelyről beszélt, az equivalenciáról szóló anyaggal. Biztos tudja, hogy a pénzügyminisztérium Írországban azt becsli, hogy egy hard Brexit 20 milliárd euróba kerülne egy tíz év alatt Írországnak. És ez persze a közfinanszírozás helyzetét is befolyásolna Írországban, az állam pénzügyi helyzetét. Kérdezem, milyen üzenetet fogalmazna meg azon tagállamok irányába, akiket a hard Brexit súlyosan érintene, a pénzügyi helyzetüket súlyosan érintene, mit üzen a bizottság ezeknek a tagállamoknak figyelembe véve, hogy a pénzügyi stabilitás most épp olyan fontos, mint a múltban és a jövőben is lesz. Második kérdésem, figyelembe vette a rendkívüli feltételek záradékában fogalmazott kivételeket a bizottság. Utalok a legutolsó Beres jelentésre az aszimmetrikus sokokról, amely kiemeli a stabilitás és növekedési paktum azon részét, amely rendkívüli feltételekről beszél, és kérdezem, hogy amennyiben a hard Brexit súlyosan érinteni országunkat, tekinthetnénk-e ezt exceptional circumstance-nak, rendkívüli körülménynek. Aztán az ekvivalenciai anyag, amelyet a bizottság tegnap adott ki, tudja, hogy az európai betétek 40%-a a brit piacon van, a 1,3 trillió euró hitel Londonból származik az európai reálgazdaság számára. Nagy jelentőséggel bír ez brit pénzügyipar Európa számára. Kérdezem tehát, hogy az ekvivalencia rezsim hogyan működik majd a jövőben. Első kérdésem az, Szükségünk van egy átmeneti időszakra, biztosítandó azért, hogy nem fragmentálódik a pénzügyi piac, ezt, ezt kívánhatjuk a legkevésbé, mármint hogy fragmentálódjon és milyen ekvivalenciával számolunk, egy megerősített, enhanced ekvivalenciával számolunk az Egyesült Királyság pénzpiacijének elveszte kapcsán? Köszönöm. Uh, okay. Uh, thank you, Brian. Honorable, uh... Köszönöm szépen. Először is a Brexit gazdasági hatásáról. Valóban úgy értékeljük, hogy negatív gazdasági hatással jár ez majd. A népszavazás után az első becslésünk az EU 27-re számolta ki 0,2 és 0,4 százalék pontnyi eh, visszaesést jelenten. Az Egyesült Királyság számára másfél két százaléknyi GDP visszaesést jelentene ez. De hát persze van abban, hogy egy más-más országokat más-más módon érintene a Brexit, és Írország biztos a leginkább sújtott ország volna. Ezért, tehát azon kell dolgoznunk, hogy a gazdasági károkat minimalizáljuk, az egész EU számára, és persze az egyes tagállamok számára is. És mm, nyitva tartsuk az opcióinkat a tekintetben, hogy hogyan reagáljunk a különböző helyzetekre, amennyiben erre szükség volna. A Brexit tárgyalások elkezdése során erre a szempontra mindig figyelnünk kell. Ami az ekvivalencia kérdését illeti. Az ekvivalencia kérdésében tegnap adta ki a bizottság a nem EU országokkal való együttműködésről szóló staff working dokumentet, a FIZMA főigazgatóság szakértői dokumentem ehhez is megvizsgáljam, hogy a pénzügyi rendeletek, melyek az EU pénzügyi szereplőire vonatkoznak, mennyire hatnak ki a nemzetközi szereplőkre, illetve hogy milyen versenyhátrányt jelentenek esetleg az EU szereplői számára. A releváns nem EU országok felügyeleti eredményeit veszi figyelembe ez a dokumentum. Ez a folyamat azt jelenti, hogy a külföldi felügyelet eredményét figyelembe lehet venni, anélkül, hogy külön kockázatnak tennénk ki az EU-ban bejegyzett szereplőket. Nos, az Egyesült Királyság szerepem az Brexit-tel azt jelenteni, hogy az EU-ban útlevéllel rendelkező egységek elveszítenék a kereskedelmi jogosítványaikat, az útlevelüket. És ilyen módon az ekvivalencia számításba kerülnének bele, az más országokkal való ekvivalencia számítás, melyek kevésbé ö, szoros kapcsolatban vannak az EU27-ekkel, mint az Egyesült Királyság pénzintézetei, nem alkalmazhatók erre a számításra. Szóval dolgozunk az ekvivalencia számításon, mint tudják, a Brexit tárgyalások még meg sem kezdődtek, de az elkövetkező hónapokban és évben, években a tárgyalások részét képezi majd az ekvivalencia persze. Pervans Berez, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr, ezért a nagyon, ezt a nagyon fontos beszédet, különösen az ekvivalencia kérdésben hallottuk tanulságos gondolatokat. Ön is elmondta, hogy a banki csomag rendkívül fontos, ezt öntette le az asztalra, ezt a javaslatot. Ebben a csomagban vannak olyan rendelkezések, amelyeket érint a Brexit Jelen pillanatban ezt ebből a szempontból még nem igazították ki ebből a javas, ezt a javaslatban, hiszen ez, e, ez egy folyamatosan alakuló dolog, de a Brexit szempontjából ez egy nagyon is ö, helyén való kérdés, és a jogalkotót kényelmetlen helyzetbe hozza, mivel például a Bélin definíciója többek között nagyon is komolyan változhat az, a britekkel való tárgyalások során és a kondíciók alakulására, amiről ön is beszél. De a nemzetközi kontextus is izgat minket, nagyon fontos ebbe, ebből a szempontból az Amerikai Egyesült Államok kormányváltása is fontos az ottani szakbizottság munkája. Fontos az, hogy a megfelelő felügyelet és a, a banki terület megfelelő kondíciói szisztemikusan érvényesüljenek, és ön is elmondta, hogy talán még a Junckeri időkben kezdeményeznek e tekintetben, hogy garantálni lehessen az amerikai oldalról azt, hogy nem csak az elkötelezettségeknek megfelelnek, de az évek során kialakult jogalkotási rendelkezéseknek az értékét is meg kell tartani, amelyek még az Obama adminisztráció alatt születtek. Uh, okay. uh, thank you very much for this question. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Teljesen világos, hogy a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a Brexit kihatásai érezhetőkké válnak, mégpedig itt különösen érezhetővé válnak, ez az egyik leginkább érintett terület lesz. Ezért tehát jogalkotói programunk követése során nem szabad megfeledkeznünk erről a szempontról, és ha szükséges lesz, akkor megközelítésünket ennek megfelelően igazítanunk kell. Az is igaz, hogy a pénzügyi ágazatra vonatkozó munkánkat nem lehet egy témának alárendelni, a Brexitnek alárendelni, hiszen a fő célja a bankreform csomagnak, amelyet a bizottság múlt év novemberében publikált, az, hogy a nemzeti normákat alkalmazzák, és persze elvárjuk, hogy az Egyesült Királyságban lévő partnereink is figyelembe veszik és követik ezeket a normákat, és hozzájárulnak a bankágazatban rejlő kockázat csökkentéséhez. Fontos tehát, hogy ezzel ezt a menetrendet folytassuk. Persze változik a nemzetközi kontextus, az új USA adminisztrációt sor bejelentést tett, például a pénzügyi ágazatra vonatkozó szabályokról, a Dodd-Frank Act-et visszavonni tervezik, vagy legalábbis áttekinteni tervezik, ezt már bejelenték, bejelentették, hát meg kell látni, hogy a Dodd-Frank törvénycsomag átdolgozása milyen következményekkel jár. Vettük ezt az adá, ezt a jelzést, a bilaterális tárgyalásokban és a nyilvános közbeszédben való üzeneteket vettük, már pedig az ekvivalencia azon feltételeken nyugszik, hogy a harmadik államok joghatóságaiban lévő szabályok az EU szabályaival kompatibilisek. Hogyha ez a vélekedés, ez az előfeltételezés megváltozik, akkor bizony az ekvivalencia döntéseinket új alapra kell majd helyezni. Erről sem szabad megfeledkeznünk. Minden esetre célunk az, hogy e szabályozói párbeszédet az USA-val folytassuk. Nem olyan régen az EU-USA közös szabályozói fórumot frissítettük, új lendületet adtunk a munkának, ebben a kontextusban is, más bilaterális kontextusokban is folytatjuk a munkát. Reméljük, hogy az e- Egyesült Államok a nemzetközi standardokat, normák mellett továbbra is elkötelezett lesz. Ashley Fox az ECR nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok, biztos úr. Ellenállok a csábításnak, hogy a Brexitről beszéljek. Sokkal inkább azt kérdezem, hogy a bizottság CRD 5-re és a CR2 dossziékra vonatkozó javaslatai hogyan állnak, hiszen azt mondta, hogy a célja az, hogy nemzetközi normákat hajtsanak végre, és csökkentsék a bankágazatban a kockázatokat. Kérdezem Önt, hogy a bizottság miért úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a bázeli javaslatokat bizonyos szempontból. Főleg az államkötvények kivétele magas szintű likviditási eszközök tekintetében, és 0%-os kockázati beszámítás megszüntetése, hiszen a bázeli tárgyalások keretében magas szintű kamatkulcsal számítanak. Nem hiszem, hogy bármely államkötvény vagy állampapír 0%-os kockázattal járna. Nem tudom, hogy miért gondolja a bizottság úgy, hogy 0%-os kockázattal lehetne ezekkel számítani. Mi több, azt üzenik a bankoknak, hogy a görög államadóság könyvekben való szerepeltetése 0%-os kockázattal jár, és hogyha igen, akkor milyen üzenetet tartalmaz ez az LKB tekintetében is, nem az te, hogy bekapcsolják a pénzjegy nyomdát. Miért jutott tehát erre a következtetésre a bizottság, és milyen alapokon jutott erre a következtetésre? Uh, well, indeed, on the question of... Valóban az államadóságok kockázata vagy kockázati besorolása egy aktuális kérdés, az EU-ban zajlik a tárgyalás, a vita arról, hogy az állam adósságok kockázatát hogyan lehet súlyozni. Valóban, hogyha nulláról kezdenénk a számítgatást, akkor egészen más eredményre jutnánk, mint így. Ugyanakkor a meglévő munka alapján dolgozunk, figyelembe kell vennünk a kontextust, amelyben mozgunk sok ország, például ez is a kontextus része, komoly államadóságot görget maga előtt. És nem lehet kapkodva dönteni anélkül, hogy nem mérlegelnénk, hogy milyen kihatással jár az egész pénzügyi rendszerre ez a besorolás és az is a kérdés, hogy a bankok úgynevezett sovereign loopját, a túlzott állampapíroktól való függését hogyan lehet megtörni, anélkül, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztetnénk az egyes tagállamokban. Az Európai Szisztemikus Kockázati Tanács, az ESRB, rendszeresen megvizsgálja az állampapírok kockázatait, European Safe Asset, ez az a kategória, amelyet bevezettek munkakategóriaként, ami pedig a Sovereign Bond Back Security-ket illeti, tehát az állampapírokhoz kötött kötvényeket illeti. A cél az, hogy egy olyan szekuritáziót vezessünk be, amely megfelelő prudenciális elbánásban részesíti ezeket a termékeket, ugyanakkor új pénzügyi eh, eszközöket biztosítson a beruházóknak, és segítse a bankokat, hogy eh, kitörjenek eh, a túlon túl való állampapír függőségüktől, illetve attól, hogy a könyveikben túl sok állampapírt szerepeltessenek. Hogyha tehát, hogy ezzel a sovereign bond backed securities javaslatunkkal előrelépünk, akkor ezzel megnyílik a lehetősége annak, hogy az egyes állampapírokat differenciált kockázati csoportokba soroljuk be. És itt a nulla kockázatú eszköz a besorolások csupán egyetlen kategóriája volna, de még egyszer mondom, a pénzügyi stabilitás egészére kell kitekintéssel lenni, nem szabad kapkodó döntést hozni, mert ezzel veszélyeztetnénk a pénzügyi stabilitást. Köszönöm. Szilvi Gulár a liberálisok részéről. Köszöntöm biztos úr, alelnök úr, amit által a speaker. Köszönöm, hogy eljött. Nos, elmondta, megnéztem ezt a dokumentumot, és azt hiszem, hogy elmondható, hogy nagyon értékes ez a dokumentum mindannyiunk számára, amit tegnap elküldött, mivel nagyon sok minden benne van, és amit a Brexit kapcsán elmondott, illetve azt, hogy Trump elnök bizonyos követelményeket esetleg felválhat, nos, ezek valóban fontosak, és itt egy nemrégiben tartott workshopon is felmerültek ezek a kérdések, és ott elhangzott az, hogy esetleg felaprózódnak a tagállami felügyeleti hatóságok attól függően, hogy hogyan alakulnak a fejlemények. Nos, ön ezt hogy látja? Az, ez a revízió tükrében is, ami küszöbön áll, illetve más eszközök szempontjából is, hogyan lehet megerősíteni ezt a szerepet, és hogyan lehet koherensé tenni ezt a szerepet egyúttal, hogyan lehet a felügyeleti hatóságok szerepét egységesíteni hiszen az ekvivalencia rendelkezéseket Európai Uniós szinten általánosságban rögzítjük, de tagállami szinten természetesen egészen más a helyzet szisztemikus szempontból. Ezt a felaprózótáson hogyan kívánja kezelni az ekvivalencia területén és más területeken is, hiszen ez egy kiváló dokumentum, amit tegnap megkaptunk, és ebben is szerepel ez a kérdés. Uh, okay. uh, thank you for, uh... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ami az ekvivalencia dokumentumot illeti, ezt az ebben foglaltakat általános gyakorlatként próbáljuk megvalósítani. És persze az EU hatályos jogszabályaiban szereplő ekvivalencia kritériumok alkalmazásán is őrködünk e fölött is örködünk. Ezen az alapon persze az ESZ-szal is hajlandók vagyunk együttműködni, vizsgálva, hogy hogyan lehet e, az ő szerepüket megerősíteni még jobban. Hiszen valóban a szabályozói konvergencia az egyik elem, amely leginkább foglalkoztat bennünket, amikor az ESZ áttekintését, e, reviewját előkészítjük. Vagy készítjük elő. Készítjük elő. Például az ESZASZ finanszírozása nyitott kérdés, a kormányzati struktúrái vagy irányítása, az is, hogy hogyan lehet még hatékonyabb döntéshozatali rendszert végrehajtani, kialakítani, és hogyan lehet biztosítani azt is, hogy a különböző nemzeti felügyeleti hatóságok között, között nagyobb eljárásjogi és szabályozási konvergencia működjön, vagy egyszerűen mondva hasonlóbban végezik a munkájukat. Ez a munka zajlik, mi több egy közmeghallgatást is tervezünk az SS áttekintésének kontextusában, közegében, ezzel kapcsolatban, és e meghallgatás után fogjuk közé tenni, milyen további lépéseket tervezünk tenni. Van-e Ed Something Szeretne még valamit hozzátenni? Nem, nem. Szívesen átadom a felszólalási időmet a többieknek. Gue Papadimulis képviselő. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr, alelnök úr, üdvözlöm itt az ECOM-ban. Emlékeztetni szeretném arra, hogy a CNBC egy fontos, a cnbc n egy interjút adott egy hete, és azt mondta, hogy Görögország pozitív úton jár a 2017-es célok elérése reálisnak tűnik, és a 2018-as cél a 3,5%-os költségvetési Um, szuficit elérése. Üdvözlöm mindezt, amit mondott uh, a CNBC interjún, illetve amit a plenárison mondott Görögországról. Kérdésem a következő. Sokan azt mondják, egyébként én magam is azt szoktam mondani, hogy mind Görögország, mind a hitelezők közös érdekem, hogy mi hamarabb lezárják a másodlagos tárgyalásokat annak érdekében, hogy jobb kitekintéssel rendelkezzen a görög gazdaság. Reálisnak látja ezt? Hogy legalábbis a staff level, a szakértői szintű megállapodás létrejöjjön mi hamarabb, és március 20-áig az Euró, csoport döntést hozhasson erről. A második kérdésem az, az IMF-re vonatkozik. A bizottság a harmadik um, tárgyalási fordulóba beszeretné vonni az IMF-et, az IMF pedig hitel um, elengedést, illetve alacsonyabb uh, primary surplus-t kérelmezett, tehát szuficitet kérelmezett. Másrészt a németek egy évtizede 35 százalékos szuficit cél mellett uh, kardoskodnak. Moszkovici biztos pedig azt mondta, hogy kiegyensúlyozott csomagot akarnak kiépíteni, kompromisszumként kialakítani. Kérdésem tehát az, hogy hogyan látja, hogyan lehet ezen különbségeket áthidalni az EU hitelezői, illetve az IMF között. Mielőtt megadom a szót a bizottságnak, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy alelnök úr felelősségi köreit figyelembe kell venni, és kötelezettségeit, de megadom a szót. Köszönöm szépen ez a portfólium egy másik részét képezi, inkább a szociális aspektusokat, és nem pedig a pénzügyi szolgáltatások kérdését valóban, de azért mindenek dacára elmondhatom, hogy ami a folyamatban lévő munkálatokat illeti a görög program kapcsán, valóban az a helyzet, hogy mi is egyetértünk azzal a véleménnyel, hogy jó lenne, hogyha a második review-t a lehető leggyorsabban le tudnánk zárni, az alapvető egyezménye kapcsolatos paramétereket már az előző Eurogroup meetingen rögzítettük, és az intézményes küldöttek visszatértek Aténba, és ma kezdenek el dolgozni azon, hogy megszülessen a tisztviselői szintű egyezmény is, és valóban 2016-os elsődleges célok kapcsán jól teljesített ez a terv, és itt 1,75%-os GDP arányt ide el fogjuk élni, és ez már nagyon közel van ahhoz a célhoz, amit jövőre állapítottunk meg elsődlegesen, tehát primér célként. Mire van most szükség? Nyomást kell helyezni mindenkire, az intézményekre, a Eurogroupra, a görög hatóságokra is, hogy lezáruljanak a nyitott kérdések, és megszülessen az egyezmény a második review felülvizsgálat kapcsán remélhetőleg a következő Eurogroup ülésen születik meg véglegesen ez a szöveg, ami az IMF-et illeti bizottságként együttműködünk az ESM szerződéssel, az Európai Központi Bankkal és az IMF-el, ahol csak lehet szorosan együttműködünk. A vitáink az elsődleges surplus targetek kapcsán és a véleménykülönbségeink a görögökkel abból adódnak, hogy az IMF inkább pessimistábban, negatívabban ítéli meg a görög gazdaság helyzetét, mint a görögök, és máshogy látják az intézkedéseket. Ezért ők ö, erősebb intézkedésekben gondolkoznak, vagyis az alsó primary surplus célok kapcsán ez az IMF megközelítés, és ez pontosan az a terület, ahol meg kell találnunk a közös nevezőt, a program utáni adóügyi úti terv, útvonal is nagyon fontos elemet képezi a tárgyalásainknak. Azonban jelen pillanatban a dolgok állása úgy néz ki, hogy ezeket a különbségeket valószínűleg az adott jelenlegi helyzetben át tudjuk hidalni, és megszületik a második review. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig zöld következnek Gigotól. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a biztos úrnak, hogy betartja a fenntartható finanszírozhatóság ítéreteit, illetve hű ezekhez. Ugye ön is elmondta, hogy elkezdődött ez a munka, nagy örömmel várjuk a javaslatot, amely az új szakértői csoport munkáját képezik. És ahhoz kapcsolódnék, amit Görögországgal kapcsolatban az imént elmondott a kollega, a reformprogram megítélése gyakran nem tényeken vagy gyértényeken alapszik, és ebben a házban is elmondható, hogy az intézkedéseknek csak a 35 százalékát valósították meg, ezt többször elhangzott itt is. De ön hogy áll ezekhez a vádakhoz, szemrehányásokhoz, hiszen ezek mégiscsak ellentmondásban állnak azzal, amit ön mondott értékelésként. Illetve csalódott vagyok amiatt, hogy a biaradi keret változtatásai kapcsán önök úgy gondolják, hogy az SRB mélegelési jogkorét korlátozni kell ez is kérdés. Illetve kérem, hogy a Gulavi jelentéshez is foglaljon állást, hiszen az, a parlament ott ajánlásokat tett, konkrétan még mindig nem férünk hozzá dokumentumokhoz, még bizottsági dokumentumokhoz sem, amely dokumentumokat a nemzetközi fórumokon használnak. És a kollégák is elmondták, hogy egyre fontosabb súlyt kapnak ezek a nemzetközi intézmények, és szeretnénk, hogy a bizottság munkája átlátható legyen, hozzá kellene, hogy férjünk ezekhez az információkhoz és dokumentumokhoz is. Köszönöm. Nos, több kérdés is elhangzott. Megpróbálok gyorsan válaszolni mindegyikre. Az első a fenntartható finanszírozás. Valóban van egy magas szintű szakértői csoport, amelyet nemrégiben összeállítottunk, és a köztes jelentést év közepére várjuk, illetve évvégéig a végleges, a záró jelentés is elkészül elméletileg a tekintetben, hogy felmérjük, hogy milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy több magánfinanszírozás kerülhessen a fenntartható finanszírozás területére, illetve erőteljesebb hangsúlyt helyezünk a zöld finanszírozásra a szakértőcsoportban. Aztán, ami a görög programot illeti, nos, makro ekonomiai, makrogazdasági fejleményekről beszéltem az imént. A növekedés ugyanis Görögországban magasabb, mint amit korábban említettek a bebecslések. 0,3 mínusz helyett plusz 0,5 százalékos növekedés történt, és a 2015-2016-os adó célok, fiskális célokat már most is látjuk kirajzolódni, de persze a végleges adatokat áprilisban az Eurostattól még várjuk, de valószínűleg nem lesz semmilyen meglepetés ezekben az adatokban. Azonban valóban igaz az, hogy a Az intézkedések végrehajtása szisztemikusan az egész görög program Achilles sarkát képezi, vagyis komoly együttműködésünk van a hatóságokkal. Nagyon fontos, hogy ne csak papíron maradjanak ezek a, ezek a jogszabály módosítások, hanem a gyakorlatban is lássuk őket és nagyon sok technikai támogatást, asszisztenciát is nyújtunk számos szakpolitikai területen, a strukturális reformok és egyéb reformok kapcsán tagállami szakértők és nemzetközi szervezetek szakértőinek a bevonásával azt kell garantálni megint csak, hogy az, amiben megállapodtunk, azt a gyakorlatban végre is hajtják. Ami a blrd illeti, illetve a szanálási hatóságok mérlegelési jogköre, illetve a különböző MRL és egyéb eszközök tekintetében. Nos, ez a hatóság megvan, létezik és fenn is marad. A szanálási hatóságok mérlegelési jogköre megmarad. Alapvetően azt mondjuk csupán, hogy átláthatóbban kell működjön ez az egész. MRL-eket fogunk bankról bankra specifikusan rögzíteni, és hogyha valaki eltérettől lejjebb megy, vagy följebb az emelelek esetében, akkor ezt meg kell indokolni. Tehát meg kell indokolni a döntést, nem elég csak oda tenni egy számot. És végül pedig a jelentés, illetve az Európai Bizottságtól származó információk és dokumentumokkal kapcsolatos kérdés. Nos, itt ezen dolgozunk a jövőben. Nagyon fontos, hogy a megfelelő információkat megadjuk az Európai Parlamentnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig von Storch asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Nos, 2001 óta nagyon komoly, extrém, expanzív pénzügyi politika tanúi voltunk az USA-ban, a kipukkat, és aztán az európai országokban is, az ingatlan piacon, és amikor ez a buborék kipukkadt, akkor ezt még több likviditással válaszolták meg a bankok, és ez a válságokban látható stratégia Lehman Brothers után is ezt láttuk, azonban a buborék után még egy drasztikus áremelést is láttunk, például a nyersanyag és az élelmiszer piacokon. Több tanulmány is foglalkozik ezzel, ahol az látszik egyértelműen, hogy a globális likviditás között és a nyers anyag árak közötti spekulációk között szoros az összefüggés. Van a Harvard Economy Jeffrey Frankel tanulmány is, amit idéznék, ahol egyértelmű az, hogy a, a csökkenő kamatok, a nyersanyag és az élelmiszer árakat felfelé viszik, illetve a termény árakat is, a gabona árakat. A pakisztáni búza árak és a spekuláció között is egyértelmű az összefüggés, és a likviditás között azt is látjuk, hogy a, a búza ára 400 százalékkal csökkent a világ bizonyos területen. És a legnagyobb búza importőr országokban láttuk a legkomolyabb felkeléseket. Azt látjuk, hogy a búzárak szorosan összefüggtek ezekkel a zavargásokkal, és az arab tavasz tulajdonképpen egy kenyérforradalom is volt, hiszen 2010. decemberében kezdődött ez Tunéziában, nagyon komoly élelmiszer problémák voltak az országban. A kérdés az, hogy ön látja ezt az összefüggést, az expanzív pénzügyi politika, az alacsony kamatok, a likviditás drasztikus kiterjesztése, a nyersanyagok és az élelmiszerárakkal való ö, agresszív spekulációk között egyrészt, másrészt pedig a szegény országokban a zavargások és társadalmi feszültségek kialakulása között ön látja-e az egyértelmű összefüggést? Nos, engedje meg, hogy előjáróban elmondjak valamit tájékoztatásul. Az Európai Bizottságban az Európai Központi Bank függetlenségét egyértelműen kötelességünk tiszteletben tartani, és nem szólhatunk bele szakpolitikai döntésekbe, de azért általánosságban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Ami az LKB mandátumát illeti, ez a mandátum az árstabilitás. Vagyis az inflációt a két százalékhoz közel kell tartani, de ez alatt, ez a feladat. És az utóbbi években, az utóbbi néhány év során az infláció folyamatosan ez alatt, a 2% alatt maradt, és ebből az okból kifolyólag látjuk azt, hogy az EKB-nek ez a monetáris szakpolitikája a kamatok és ez egyéb területeken de azt látjuk, hogy az infláció most már emelkedik, az alacsony szintekről a legutóbbi adatok azt mutatják, hogy 1,8% volt az infláció, amely már elég közel van az LKB célszinthez. Tehát nem igazán várhatjuk azt, hogy ez a terjeszkedés örökké fog tartani, ez a monetáris terjeszkedés. És elmondható az, hogy ezzel a monetáris szakpolitikával tulajdonképpen az időre játszott az LKB a tagállamokban, de fontos volt az, hogy bölcsen használják ki ezt a nyert időt a tagállamok is, és a megfelelő struktúrális reformokat végrehajtsák annak érdekében, hogy a gazdaságuk ellenálló képességét növeljék. Illetve azt is látjuk, hogy ezt a globális kontextusban is meg kell vizsgálni, Az USA szövetségi tartalék rendszerében hasonló intézkedéseket foganatosítottak, de jelen pillanatban a gazdasági körülmények változnak, most már elmozdulnak a quantity easing-től, és folyamatosan emelik a kamatlábakat és egy bizonyos pillanatban egyértelműen, hogy hasonló, fog, tört, hasonló dolog fog történni az Európai Unióban is, hiszen nagyon világos az, hogy nem kell túlfűteni a gazdaságainkat ezzel a monetáris szakpolitikával akkor, amikor ez nem indokolt, vagyis valóban ez összefügg a nagyon alacsony információs szinttel, ami történt. Most pedig a néppárt következik, Delange úr, köszönöm szépen, asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, alelnök úr, hogy eljöttek. Két kérdésem lenne. Az egyik a banki csomag kapcsán, de talán egy átfogó kérdésem is lenne a hatásvizsgálat és az elemző munka kapcsán. Az IDISZ munkálatai során feltűnt nekem, hogy miután a bizottság elvégezte a további elemzéseket, előre lehet lépni a dosszéval, és sok felnemét láttunk most már az USA-ban, de láttuk a Brexitet is, amelynek szintén kihatása lehet nem csak a stabilitásra, hanem a, a pénzügyi szektorunk versenyképességére is. Ezen dosszié kapcsán természetesen, hogyha a tárgyalók is így kívánják. A kérdésem az, hogy további hatásvizsgálatok születnek-e majd, illetve további elemzés lesz-e, ezen dosszék kapcsán, hiszen ezeket előre kell vinni akkor, hogy az, azhoz, hogy az egész előre lépjen. Ez az első kérdésem. A második kérdésem az euró és az eurozóna stabilitásához kapcsolódik. Látunk sok jelentésben, például a déli telegrafben is, a sajtóban is, hogy Hollandia felül akarja vizsgálni az eurozóna tagságát. Nos, a a holland parlament elé nem került be ilyen javaslat, azért ezt szeretném elmondani. Persze vannak szélső jobboldaliak, akik nagyon-nagyon szeretnének, mint ahogy a franciáknál is kilépni az eurozónából, ez igaz, de a holland parlament aggájai abban állnak, hogy az eurozóna kezdetétől kezdve számos szabályt egyszerűen nem tartanak be a tagok. A kérdés az, hogy az egészben, az egész felépítményben hogyan lehet helyreállítani a bizalmat, hiszen azt szeretnénk, hogy ez megmaradjon és jól működjön. A kérdés az, hogy mi a további lépés, ön hogyan gondolja, nagy intézményes változásokban látja a megoldást, vagy pedig egyszerűen a kemény munka abban állna, hogy ezekben a dossziékban előrelépünk, és ezáltal kerül a bizalom megint a helyére. Köszönöm szépen. Nos, ami a banki csomagot, a banking package-et, illetve hatásvizsgálatot illeti. Nos, a bizottság javaslatai, amelyet a banki csomagban letettünk az asztalra, most ezeket megtámogatja egy komoly méreható hatásvizsgálat is. Természetesen, hogyha erre szükség van, lesz, akkor több, tovább fogjuk ezt elemezni. Aztán, ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan tovább az eurózónában? Nos, azt hiszem, hogy ö, arra van szükségünk, amit mi úgy hívunk, hogy deepening by doing, tehát azáltal fog az elmélyedni, hogy a gyakorlatban ezt elindítjuk, illetve meg kell nézni az intézményes struktúrát is, hogy ezt hol kell erősíteni az eurozónában. Hogy önök is tudják, most a follow-upon dolgozunk, um, az elnökségi jelentések követő munkája zajlik, és ezzel kapcsolatban már az első szakasszal kapcsolatban már javaslatokat is tettünk, tehát a Stage 1-nal kapcsolatban. És azt láttuk, hogy több dolog már működik is, például a, az Európai Adógyi Testület már működik, tagállami szinten is vannak intézkedések, le, kell, le kellett egyszerűsíteni a növekedés és stabilitási paktum szabályainak a végrehajtását. Ebben megszületett a megállapodás az ECOFIN-en, például a kiadási benchmarkok is rögzültek, tehát egyre több minden kezd kirajzolódni. Most már a Stage Q, vagyis az öt elnökségi jelentés kettes szakasza következik, ahol bizonyos intézményes elemeket is megvizsgálunk, például az európai zónára vonatkozó adóügyi stabilitási funkciókkal kapcsolatos javaslatokat teszünk le, például az egyes tagállami beruházásokat kívánjuk ösztönözni, olyan tagállamokról van szó, ahol aszimmetrikus gazdasági sokkokat láttunk, illetve egyéb olyan elemekről is szó van, amelyek a folyamatot, a konvergencia, az eurozóna konvergencia folyamatát hivatottak erősíteni, és itt is benchmarkokat rögzítünk, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy konvergencia folyamat, amely leállt a válság alatt az eurozónában. És ez az a feszültséget kiváltó ok, amelynek most tanulni vagyunk. Tehát ez az oka a feszültségeknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Petro Silva Pereira kap szót az SZND csoportból. President. Senhor Vice-Presidente Dombrovski, o problema do... Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm Dombrovski úrnak a támogatást, az, az előadást is. Nos, a nem teljesítő hitelek komoly kockázatot jelentenek, ez nagyon régóta fennálló és igen súlyos probléma, hiszen komoly károkat okozza a gazdaságnak, a hitelezésnek, a foglalkoztatásnak, és így veszélyezteti a pénzügyi stabilitást is. Ez a vita ugye már jó ideje eh, zajlik, több vélemény is született az Európai eh, Bizottság részéről országonként, de most az Európai Bizottság végre megoldási lehetőségekkel állt elő, és eh, benchmarkingot végez. Javaslat is született ezen a téren az a megalapítás szerint, hogy sürgős politikai fellépésre van szükség, mégpedig európai szintű megoldásra. Nos, mi eh, konkrét javaslat találtunk elő. Európai szintű eszköz kezelő céget kellene létrehozni. Kíváncsi vagyok az eh, Európai Bizottság álláspontjára, támogatják-e az európai szintű megoldást? támogatják kell, hogy legyen valamilyen stabilitási eszköz, több megoldás lehetséges, de azt gondolom, hogy közös európai megoldásra van szükség, és európai koordinációra van szükség, amit azonban a nemzeti viszonyokhoz igazítanak mindenhol. Másodszorban arra is kíváncsi lennék, hogy a bizottság az Európai Központi Bankhoz hasonlóan úgy véli-e, hogy rugalmasságra van szükség a, az európai állami támogatás szabályok terén. Életképes, alkalmazható megoldásokra van szükség, ezzel kapcsolatban is kíváncsi lennék a bizottság álláspontjára. Well, on uh, non-performing loans. Nos, a nem teljesítő hitelekkel kapcsolatban Valóban ez egy komoly probléma több tagállamban is, például Portugáliában is. A múlt héten egyébként történetesen pont Portugáliában voltam, és erről a témáról is egyeztettünk a kormányjal, illetve a Portugál Központi Bankkal. Valóban mind nemzeti, mind európai szinten fel kell lépni ennek a problémának a kezelése érdekében. Nemzeti szinten valóban a fizetőképtelenséggel foglalkozó eh, rendszer, keretrendszer hatékonysága igen fontos kérdés, a bírósági eljárások eh, eh, hatékonysága, időtartama is fontos kérdés. Igyekszünk ezen a téren előrelépést elérni az európai szemeszter kontextusában. A benchmarking, a helyzetfelmérés is eh, ide kötődik. Igyekszünk eh, az NPR-ek számára másodlagos piacot is eh, létrehozni, például információ és engedélyi harmonizálási megoldásokon dolgozunk olyan cégek számára, amelyek több európai országban is jelen vannak. Ezen kívül azt is vizsgáljuk, hogy ezeket a döntéseket hogyan lehet a jelenlegi jogszabályi keretek között meghozni, ideértve az állami támogatásokra vonatkozó aktuális szabályokat is. Jó néhány tagállam jelezte, hogy lehet megoldást találni szerintük ezekre a kérdésekre. Természetesen itt további munkára van még szükség. Tudok példát hozni egyébként, például Olaszországban bizonyos szabályokat már meghoztak, a nem teljesítő hitelek értékpapírosítása állami garanciával volt ez egyik ilyen megoldás, amire az állami támogatási szabályok nem vonatkoznak, illetve egy külön alap létrehozása, ami megint csak mentesül az állami támogatási szabályok alól. Tehát vannak lehetőségek, vannak megoldási opciók, ezeket kell valamilyen koordinált európai stratégiába beépíteni, és pontosan ez lesz célja az áprilisi egyeztetéseknek. Az ECOFIN napirendjére kerül majd a téma. Azt gondolom, hogy ez további iránymutatást ad majd a, a jövőbeli MPL munkával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Az EBH elnökével eh, egyeztethettünk egy friss eh, javaslatról azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a fontos eh, problémát kezelni, Niedermayer kolléga. Köszönöm, üdvözlöm a, a biztos urat és az elnök urat is. Egy általános kérdésem lenne sok éve már elköteleződtünk a globális eh, gazdaság erősítése, a fair trade mozgalom, a tőkemozgások előmozdítása mellett, mert eh, hát abban hiszünk, hogy eh, az együttműködés és a, a szabadság előnyös. Most viszont úgy látjuk, hogy egyes országok más utat járnak, nem hisznek a szabadkereskedelemben, korlátozzák a tőkeáramlást, nem tisztelik annyira a, a közös, mindenkire vonatkozó szabályokat, hogy az Egyesült Államok ennek egy közismert friss példája, de hát az Egyesült Királyság is ki akar lépni a, az egységes piacból, és saját külön szabályokat akar kiharcolni magának. Az a kérdésem, hogy mi lehet a hatása ennek a, a megváltozott globális helyzetnek és elképzeléseknek, Például ugye úgy tűnik, hogy a NAFTA különös adórendszert vezet be, igyekszenek lassítani, úgy tűnik a kereskedelmet Kína és az Egyesült Államok között. Milyen hatása lesz ennek a pénzpiacokra és a gazdasági növekedésre? Második kérdésem az lesz, hogy mi lesz a stratégiánk a megváltozott körülmények között, főleg a pénzügyi szektorra vonatkozóan. Köszönöm. Nos, a globális fejlemények, változások hatásaival kapcsolatban egyértelműen láthatók bizonyos aggasztó jelek, a nemzetközi kereskedelemben például, illetve a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Az EU oldaláról azt gondolom nyitottnak kell maradnunk, nyitottnak kell lennünk a nemzetközi kereskedelmi megállapításokra. Most zajlik a CETA ratifikációja, és zajlik tovább a több más nemzetközi kereskedelmi megállapodás tárgyalása is. Kíváncsiak vagyunk természetesen arra, hogy hogyan zajlanak majd a fejlemények az Egyesült Államokban, milyen irányt vesz majd az USA. Egyelőre ezt nehéz lenne megjósolni, agasztóak a jelek. Természetesen szoros figyelemmel követjük majd a helyzetet, és reagálunk, ha szükséges. Ugyanez áll a pénzpiacokra is, amiket külön említett. A pénzpiacokon is egységes feltételekre, egységes játékszabályokra van szükség, ezért kellenek a nemzetközi sztenderdek és egy nemzetközi pénzügyi szabályozói rendszer hogyha itt változás áll be, akkor természetesen nekünk is újra kell értékelnünk a megközelítésünket. Azt gondolom, hogy nekünk a nemzetközi közösség felé azt kell közvetítenünk, hogy az EU elkötelezett az ilyen területen zajló nemzetközi együttműködés mellett, a nemzetközi sztenderdek mellett is, és továbbra is ebbe az irányba fogunk haladni, ezen fogunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Jakab Havacéker. Köszönöm, elnök úr. Nos, a CCP recovery határozott érdekes volt számomra, illetve fontos témának tartom a Brexitet is. Mit gondol a bizottság, hogy a tőke piaci unióval kapcsolatos terveit mikor tudja igazán bevezetni az egységes európai tőkepiaci felügyeleti szervvel kapcsolatos javaslatot, mikor akarja bemutatni? Történtek már lépések ezen a téren, de hát nem kaptunk igazán határozott választ. Szeretnék lehetőséget adni arra, hogy határozottabban nyilatkozzon. Aztán az Európai Unión belüli pénzügyi központok igen intenzíven igyekeznek elcsábítani a, a pénzügyi piac szereplőit Londonból, ami egészségtelen ösztönzőt jelenthet a, a szabályozói versenyre a különböző országok között. A határokon átnyúló agályokat lehet, hogy nem veszik megfelelően figyelembe, amikor a, a cégekért versenyeznek majd, a CCP-vel kapcsolatban is felmerül ez a probléma. És végezetül egy kicsit pozitívabban, Jelentős lehetőség van arra, hogy csökkentsük a pénzügyi fragmentáció negatív gazdasági hatásait, ugye szorosabb tőkepiaci integráció, illetve az Európai Unión belüli egyenlő versenyfeltételek ehhez hozzájárulhatnak. Ez lenne az egyik kérdésem. Másik kérdésem a harmadik országokkal kapcsolatos, ami ugye terítéken van az ezzel kapcsolatos javaslat elég messzire megy. Ha a CCP-t veszük példaként, az egyik lehetőség egy harmadik országi ekvivalencia rezsim bizonyos országok esetében, a második lehetőség pedig egy amerikai CCP-kkel kapcsolatos, tehát ott alkalmazott megközelítés, a harmadik pedig a repatri repatriáció, tehát a hazahozatal lehet. Az a kérdésem, hogy terveznek-e átfogóbb értékelést több mindennel kapcsolatban, de hát konkrétan például azzal kapcsolatban, hogy a három imént felvázolt opció közül melyik lenne a legalkalmasabb az adott részterületeken. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Vegyük először az egységes felügyeleti szervet. Nos, vizsgáljuk ezt a kérdést, de a rövid távon nem tervezzük ennek a lépésnek a meghozatalát. A tőkepiaci uniókkal kapcsolatos tavaly szeptemberi közleményünk is mutatja ezt, nem jelentettünk be, elment a beszélő mikrofonja, elnézést kérünk. Okay, if it's off, maybe I'll just we can let's swap the seats. Or we can move. Okay, let's move. Nem működik a mikrofon, akkor használom az elnök úrét. Nos, elnézést a, a technikai hibáért. Tehát, a felügyeleti szerve kapcsolatban a rövidebb távú terv az, hogy erősítsük a felügyeleti konvergenciát, ez szerepel a cselekvési tervben is. Ebben a kérdésben támogatjuk az ESMA tevékenységét, és visszatérünk majd a felülvizsgálat kapcsán a kérdésre. Aztán harmadik országokkal fennálló ekvivalencia volt a második kérdése. Megint csak elment sajnos a mikrofon, úgyhogy nem halljuk a beszédet. What is going on Now, now the, now colleagues. What is going on here? Okay, <laughs> I don't know. Nos, valaki úgy tűnik nem tetszett a kérdés, vagy nem tetszett a válasz. de esetre nehezen jutok el önökhez. Nos, tehát az ekvivalenciával kapcsolatban a CCP határozattal kapcsolatosan gyakorlatilag a javaslat prudenciális előírásokkal kapcsolatos, illetve elnézést mondja a beszélő, nem a prudenciális előírásokkal kapcsolatos, hanem a szanáló hatóságokkal kapcsolatos. Nem piaci hozzáférésről szól igazán, hanem harmadik országbeli szanálási döntésekkel. korábbi precedenst követünk tulajdonképpen ezen a téren, ami nem ekvivalenciára alapul, de hát nyitottak vagyunk az ezzel kapcsolatos további egyeztetésekre is, igyekszünk olyan megoldást találni, ami megfelel a, a, az ilyen szanási keretrendszerek tulajdonságainak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Haletics kolléganő kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm az alelnök urat. Az első kérdésem az NPL-ekkel, a nem teljesítő hitelekkel volt kapcsolatos, de hát ezt már előre meg is válaszolták tulajdonképpen. Áprilisban az egyik fő téma lesz. Horvátországban igen stabil a pénzügyi szektor, és egyre nagyobb a, a nyeresége, de a nem teljesítő hitelek miatt a privát szektor igen nehezen fér hozzá a finanszírozáshoz továbbra is, úgyhogy bízom benne, hogy együtt sikerül megoldást találni a gazdaság erősítése, támogatása érdekében. Az európai szemeszterrel kapcsolatos kérdést tennék föl. Hat országot soroltak be túlzott makroekonomiai egyensúly hiányos országnak 2016-ban, és ugyanezt a 7 országot, illetve 6 országot sorolták ebbe a kategóriába 2017-ben is. Kíváncsi lennék arra, hogy mi lesz a megközelítés 2017-ben. Terveznek-e konkrét intézkedést e, ezen hat országra nézve, annak érdekében, hogy ezek az országok a megfelelő irányba indulhassanak. Közleményükben kiemelték azt is, hogy az összes érintettet be kell vonni a nemzeti reformprogramok kialakításába, helyi kormányzati egységek, nemzeti parlamentek, szociális partnerek, vállalkozók, képviselői, de sok esetben láthattuk, hogy gyakorlatban nem így zajlik a dolog. Hogyan fogják ellenőrizni ennek a megközelítésnek a, az alkalmazását? és ha úgy látják, hogy ezt nem alkalmazzák a tagállamok, akkor felszólítják-e az adott tagállamot arra, hogy ismételjék meg ezt az eljárást, vagy, vagy hogyan lépnek fel? Köszönöm. Nos, a makroekonomiai egyensúly hiány eljárással, illetve a ilyen túlzott egyensúly hiánya a sújtott országok, például a Horvátország esetében, Jelenleg a következőket várjuk a tagállamoktól. Állítsanak össze egy ambiciózus nemzeti reformprogramot, amiben rögzítik, hogy ezt az egyensúly problémát hogyan igyekeznek majd kezelni. A nemzeti reformprogramokban szereplő kötelezettségvállalások alapján, illetve az ország specifikus ajánlások alapján vizsgáljuk ezeknek az országoknak a helyzetét, és egyre részletesebb ajánlásokat állítunk össze, illetve van egy külön monitoring eljárás is az ajánlások <clears throat> teljesítésének nyomon követésére. Hogyha úgy látjuk, hogy nem megfelelő irányba haladnak a dolgok, akkor mindig fennáll annak a lehetőség arra, hogy a korrektív rendszert alkalmazzuk a makroökonomiai egyensúlyi eljárás keretében, és hát így szorítsuk rá az országokat a, a csekvési terv végrehajtására. De hát reméljük, hogy persze erre nem lesz szükség az egyensúly hiányokat remélhetőleg a nemzeti reformprogramokban lefektetettek alapján megfelelően kezelik az érintett országok. Technikai segítségnyújtást is biztosítunk ezeknek az országoknak, a strukturális reform támogató szolgáltatás elérhető ezen a tagállamoknak, hogyha további támogatásra van szükségük az egyes konkrét egyensúly hiányok kezelésére. Köszönöm. Paul Tang. Paul Tang. Köszönöm szépen, elnök úr. A szekuritizáció értékpapírosítás kérdésére szeretnék röviden rátérni. A parlament legitim véleményt fogalmazott meg, és egy honest broker szerepét kell, hogy játsza a bizottság, a tanács és a parlament között, hiszen a tanácsnak a parlament által elfogadott álláspontra igenis válaszolnia kell. A technikai kérdésekben van előrehaladás, de a fő kérdések, a politikai természetű kérdésekben a tanács válaszára várunk, reméljük a bizottságét közvetít. Az európai európai felügyelet kérdéséről. Múlt csütörtökön egy tőkepiaci csúcson voltam Párizsban, ön is ott volt, és azt mondtam, hogy a tőkepiaci uniónak nem a legfontosabb drivereként tekint a felügyeletre a tőkepiaci unióban. Jó, komolyan gondolja ezt? Hát, hát a felügyeleti konverzió egy dolog, de az európai felügyelet abszolút fontossággal bír az e- a bankunió tekintetében. Mindezt elmondva két specifikus kérdésem van. Egyrészt a stocktaking jelentésében a parlament felszólítja a bizottságot, hogy egy kumulatív jelentést készítsen 2016 végére a pénzügyi felülszolgáltatásokról, például a regulatory capital loopholesról, a hatékony inefficiency kről Most nem láttuk még ezt az, ezt az értékelést, az Európai Unió pénzügyi szolgáltatásainak szabályozásainak átértékelését még nem kaptuk. Pervas Berez és én jegyeztünk egy jelentést, melyben kitérünk arra, hogy a bizottság azt mondja, hogy a változásból eredő kockázatokat el kell ismerni, de a bizottság nem teljesen konkrét választ adott arra vonatkozólag, hogy mi lesz a következő lépés. Ön azt mondta, deepening by doing, azáltal mélyítsük el, hogy csináljuk. Hát remélem, hogy az éghajlatváltozási szempontok figyelembevétele során is ezt az elvet követik. Kérdezem, hogy középidős áttekintés során így járnak el, vagy sem? Uh, Oké. Okay. Uh, Mr. quite a few... Köszönöm szépen, Tang úr. Egy sor kérdést feltett nekem az értékpapírosításról. Egy konstruktív együttműködésben remélkedünk, a három oldalú tárgyalások zajlanak, és természetesen készek, készen állunk arra, hogy a parlamenttel megállapodást érjünk el ezen fontos dossziéban. Ami a tanácsot illeti, a tanácsi soros elnökség a három oldalú tárgyalásokat az ő szemeszterjük alatt leszeretnék zárni, a becsvágy, tehát a tanács részéről is fennáll, és a mi részünkről kijelenthetem, hogy mind a parlamentet, mind a tanácsot arra ösztönözzük, buzdítjuk, sarkaljuk, hogy mi hamarabb fejezzék be a tárgyalásokat. Az Európai Felügyelet és a Tőkepiaci Unió csúcs kérdését vetette fel. Hát ez egy nyilvános beszéd volt, amit elmondtam, ez nagyjából megfelelt annak, amit ő, ő, ő itt mondtam korábban. A pénzügyi ágazat szabályozás értékel, szabályozási rendszerének általános értékeléséről. A Call for Evidence um, ki, kiírásunkkal, vagy um, szereplőket megszólítottuk a Call for evidence és itt eh, próbáljuk begyűjteni ezeket az adatokat, eh, tényeket, amelyekkel a nem szándékolt eh, hiányosságokat, kiskapukat, vagy pedig a párhuzamosságokat próbáljuk kicöbölni. Az így becsatornázott adatok alapján dolgozunk a javaslatunkon, a javaslatunk néhány részét már a bankreform csomagunkban meg is jelenítettük. Ami pedig az éghajlatváltozás kockázatának figyelembevételét illeti, és az éghajlat stressz tesztek bevezetését illeti, Valóban ez egy hasznos elem volna a pénzintézetek stabilitásának mérésére, ehhez azonban megbízható széndiokszid intenzitás mutató adatokra, és persze egy megbízható módszert arra is szükségünk volna. A munka még zajlik, az ESFB ajánlásait ismerjük, ezeket követjük, ezeket veszük figyelembe, valamint a fenntartható finanszírozás magas szintű munkacsoportja és ajánlásokat fogadott el, ezeket is figyelembe veszük a későbbi munkában. Köszönöm, Kircosz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, két kérdésem van le tudná írni az eurozónán belüli államadóság alakulásának dinamikáját. Növekszik ez még a GDP arányában? Melyik azok a tagállamok, amelyek az államadóság növekedésétől jobban szenvednek, mint mások az zónán belül, és milyen költségei vannak ezen adósság teher törlesztésének? mit gondol, hogy hogy alakul ez az elkövetkező években, illetve úgy gondolja, hogy az alacsony kulcsok megmaradnak-e rosszul teljesítő vagy nem teljesítő hitelek az öt össz görög hitelállomány 45 et teszik ki, ez folytogatja az egész rendszert, semmi sem történt a helyzet megoldására. Kérdezem, hogy a bizottság és más intézetek, akik a trojkában illetve a harmadik bérlet programban részt vesznek, tervezik-e e, MPL-ek kiküszöbölését. Jelzem egyébként, hogy a, ez itt a, a, a kérdés a jelenlegi párbeszédünk hatáján túlmutat, de persze a képviselők azt kérdeznek, amit szeretnének, és a biztos arra válaszol, amit szeretne. Hát igyekszem azért megválaszolni ezt a kérdést is. Ami az államadosság alakulásának dinamikáját illeti. Az Európai Unión belül és az Eurozónán belül. Mindkét területen, mindkét zónában csökkenő tendenciát mutat az államadóság, a GDP 90%-ának szintjét éri el, az eurozónában és az egész EU-ban 85%-át. Összességében mindkét területen csökkenő tendenciát mutat, és azon országokban, mint Olaszország vagy Portugália, ahol a adósság GDP aránya nagyon magas, itt is stabilizálták legalább ezt az arányt, és persze folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy egyértelműen csökkenteni kell az államadóság szintjét. Valóban az ön által említett ok miatt, hiszen nem számíthatunk arra, hogy az alacsony kamat környezet fennmarad, fennmarad. Az infláció már éppen emelkedő tendenciát mutat, tehát szükséges, hogy a tagállamok óvatosak, prudensek legyenek adósság szintjünk kezelése során, és neki durálkodjanak, neki veselkedjenek, neki álljanak, hogy csökkentsék az államadóság szintjét. Ezzel persze az államadások, államadóság piacok általi finanszírozását is biztosítják a lehető legalacsonyabb kamatszinten. Ami az MPL-eket, a rossz nem teljesítő hitelek részarányát illeti hitelállományban Görögországban valóban a programon belüli párbeszédünk egyik kulcs kérdése ez. Próbáljuk megnyitni az MPL-ek piacát Görögországban. Ez ideig nagyon nehezen férhetnek rá külföldi befektetők, érdeklődők a rosszul teljesítő hitelekhez, vagy a nem teljesítő hitelekhez, is. ezzel az adósság behajtási szintet lehetne növelni, hogyha becsatlakoztatnánk külföldi más faktorálókat. Köszönöm, Molnes Fernández. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, köszöntöm az alelnök urat. A vita végén felszólalni nem könnyű, három kérdéssel készültem, és igazság szerint kettőre már, meg is, kettőre már válaszolt is, úgyhogy hát rövidítem a hozzászólásomat. Ahogy ön is tudja, az erisze kapcsolatos támadás, illetve tárgyalás szakmai szinten zajlik a tanácsban. A parlament meg is kezdte már a bizottság javaslata kapcsolatos vitát, de több olyan módosítás érkezett, ami tulajdonképpen kiüresíti az eredeti bizottsági javaslatot. Teljesen átalakítja azt. Hogyan lehet megfelelően tovább lépni a kockázatok megosztása az ország között problematikus, módosítani kell a bankok közötti egyensúlyt, ugyanis Hát jelenleg jobb a, a pénzügyi szektor helyzete, mint mondjuk 2012-ben, de komoly kockázatok állnak fenn továbbra is, ami veszélyezteti a, a pénzügyi rendszer stabilitását Európában. Köszönöm. Well, on, uh, az EDIS javaslatról. Az EDIS javaslat a társjogalkotók asztalán van. és a tanács és az Európai Parlament térfelén van a labda, aztán van a dokumentum, nem tudom milyen metaforát mondjak. A technikai tárgyalások zajlanak, és reméljük, hogy sikerül majd az EDIS dossziéban előrelépést elérni. Ami a Green Insurance modelljét illeti, a zöld biztosíték modelljét, Itt is a javaslat, illetve modell, egyes modellek mellett is ellenszóló érveket vizsgáltuk meg, a viszontbiztosítás mellett komoly érvek szólnak, ezért tettük ezt javaslatunk részévé. De elemzésünk azt is mutatja, hogy a teljes biztosítás hatékonyabb, mint a más opciók, Ezért egy második fázisban arra teszünk javaslatot, hogy esetleg a teljes biztosítás rendszerét vezessük be. Persze nyitva állunk, hogy a parlamenttel megtárgyaljuk, hogy milyen úton haladjunk, milyen helyes fejlődés, de az első elemzések a bizottság első javaslatának meglátásait támasztják alá, szerint, hogy három lépésben járunk el, viszonybiztosítás, biztosítás, teljes biztosítás, illetve a mutualizáció fokozatos bevezetése. Köszönjük, hogy ezt tisztáztam. Múrásán képviselő, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, alelnök úr. Két konkrét kérdésem van. A parlament két héttel ezelőtt egy jelentést fogadott el amely az Eurózóna fiskális kapacitásának létrehozásáról szólt. A fiskális kapacitás játszik az önök EMU további megerősítésére vonatkozó tervében szerepet, és hogyha igen, milyen forrásokból próbálnák-e kapacitást megteremteni? és nem terhelni ez az európai állampolgárok vállán nyugvó fiskális terheket. Második kérdésem. Moszkovici biztossal múlt héten a téli erő előrejelzés kontextusában hazám Románia számára egy levelet írtak az államadóság kezelése kapcsán, illetve arról, hogy a középtávú célokat drámai módon nem érték el. Helyes, hogy kiküldték ezt a levelet, és kérdezem, hogy milyen intézkedéseket várnak el a tagállam, tehát Románia kormányától, hogy az európai deficit szabályoknak megfeleljenek idén, illetve jövőre, hiszen ezekről beszélt ön is Moszkovici biztos a levelében. Köszönöm. Köszönöm. Ismét hatályunk kívüli kérdés, de hát a biztos persze válaszolhat. A portfólió másik részébe kérdeztek bele, úgyhogy válaszolok én ezekre a kérdésekre is. Ami a pénzügyi kapacitás kérdését illeti az zónában. A probléma az, hogy itt terminológiai zűrzavarom, fiskális kapacitás, eurózóna, költségvetés, stabilitási intézkedések. Különböző fogalmak vannak a levegőben, én azonban azt a terminológiát használom, amelyet az öt elnök jelentése használ, az eurozóna fiskális stabilitását szolgál funkciójáról beszél az öt elnök jelentése. És itt két modellt írtunk, rajzoltunk körül. Egyrészt az aszimmetrikus sokokat szembeni védelmet biztosító modell, illetve az európai biztosítási rendszer. A stabilitási funkcióról, ennek paramétereiről a Monti jelentés is beszél, És itt fontos, hogy a felelősség teljes szakpolitikai döntés ösztönzőit létrehozzuk, úgy, hogy ne rújunk ezzel további fiskális terhet az állampolgárokra. Ami pedig a román kormánynak írt Moszkovici biztossal közösen jegyzett levelünket illeti. Nos, itt arról van szó, hogy Románia költségvetési deficitje az elmúlt években nőtt, és a téli gazdasági előrejelzésünk keretén belül azt látjuk, hogy 3,6%-ra rúg majd 6 ponttal túllépve a 3%-os stabilitási küszöböt, és ilyen módon a szélsőséges deficit, eh, rendkívüli deficit eljárás eh, megindítása, mint lehetőség felmerült. A mi előrejelzésünk egyébként optimistabbak, ez 2,9%-os költségvetési deficitről beszél, mindenképpen fennáll az aggály, és az az aggály is reálisnak tűnik, hogy a középtávú költségvetési célokat nem sikerül elérni. Milyen válaszokat várunk? Hát azt várjuk, hogy csökkentik a költségvetési deficitet, és biztosítják, hogy a 3%-os küszöböt nem lépi ezt túl. Illetve egy lefele mutató pályára állítják majd a költségvetési hiány alakulását. Köszönöm szépen! A spontán felszólalások körében Wulfur, tessék parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Az LKB folyamatos növekedést tesz szükségesé. Annak érdekében, hogy a kríziseket megoldjuk, ezt elfogadom. És tudom, hogy a fiskális egyensúlytalanságokat a piac fogja megbüntetni, ezért a kérdésem, hogyha növekszik majd a globális infláció, akkor ez kihatással lesz majd az USA kereskedelmi és árfolyampolitikájára, illetve itt a Brexit is. Ennek fényében az LKB átalakította a modelljeit annak érdekében, hogy a vezető kamatot mondjuk egy negyed százalékkal növelje vagy sem. És milyen kihatással lesz ez a kötvény kockázati prémiumra az EU tagállamokban, illetve a kockázati spread, a, a kötvénye spread kockázatát valamilyen módon lefedik-e? Hát ugyanazt a diszklémert mondom, mint idáig, és nem jogunk és nem szerepünk, hogy az LKB döntéseit megelőlegezzük, befolyásoljuk, vagy kommentáljuk. Ennek fényében elmondhatom, valóban azt látjuk, hogy az inflációs nyomás növekedik, a legutolsó inflációs adatok 1,8%-os inflációról tanúskodnak, és az LKB-nak a mandátum az ár stabilitás megőrzése, jelesül 2% alatt kell tartani az inflációt. Teljesen világos tehát, hogy ezen akkomodatív monetáris politikákat, a QE-t, a mennyiségi könnyítést, vagy az alacsony kamatpolitikát nem gondoljuk fenntarthatónak. Az LKB maga is visszalépett a kvantitatív easing, a mennyiségi könnyítés programtól, és a tagállamoknak bizony fel kell készülnie a keményebb környezetre, a könnyítés, az easing valamikor véget fog érni. És éppen a bond risk prémium, a kötvény kockázati prémium kérdése az, amelyről nem szabad megfeledkezni, főleg azon tagállamokban, ahol az adósság nagyon alacsony, és ezért az európai szemeszter során hangsúlyoztuk, hogy a magas államadósági szintet lefele irányuló pályára kell állítani, Valóban, tehát változóban van a, a pénzügyi környezet, és a kormányoknak erre fel kell készülnie. Persze, nem válaszolhatom meg az LKB e modelljeire vonatkozó kérdéseit, ezt a kérdést az LKB e képviselőhez kell intéznie. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos és érdekes párbeszédet folytattunk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a vezető felszólalását, a válaszait is. Természetesen mi folytatni fogjuk a szoros együttműködésünket, és a pénzügyi stabilitás és a pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unióval foglalkozó alelnök biztosra való találkozások a következő találkozásunk márciusban lesz. Köszönöm szépen. Yeah,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 a tízes napirendi pontunkra, a hibrid mismatchekre. Ez a az adó elkerülés elleni irányelv reviewráról van szó. Ugye például a bepszeket is érintő kérdés ez, az előadó Oli Ludvigson. A jelentés tervezettel fogunk most foglalkozni az ő tollából. Ahogy önök is tudják, a tanácsban már a kompromisszum, illetve a múlt héten el is fogadták ezt a kompromisszumos szöveget, mint kiderült, a mismatch már megvalósult az időzítésben, a parlamenti állásfoglalás és a tanácsi munkálatok időpontjaiban, ez természetesen sajnálatos, másrészt viszont persze örülünk annak, hogy előrelépés történt a tanácsban egy ilyen fontos dosszéban, vagyis ambivalensen állunk ehhez a kérdéshez érzelmileg elmondható. Figyelembe kell vennünk az, hogy a tanácsban néhány elem ben a bizottság javaslathoz képest magasabbra tették a lécet. A tagállamok más komplex területekről is szó van, de pontosan erről lesz szó az előadó, erről fog most beszélni. Ludvigson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, elnök úr, először is szeretném elmondani, hogy a bizottság javaslatát támogatom, üdvözlöm a hibrid miszmecsekkel kapcsolatos, harmadik országbeli hibrid miszmecsekkel kapcsolatos bizottsági javaslatot, hiszen ezt az adó elkerülés és adó kikerülést csökkenteni fogja, és a tanácsban a közös nevező elérése azt is eredményezi, hogy az egyes tagállami rendszerek, illetve harmadik országbeli rendszerek közötti joghézekokat talán be lehet tömni. De természetesen egy évvel, mint tudjuk, elhalasztódott a végrehajtás, 2019-ről 2020-ra tették át a határidőt, hiszen a globalizáció fejleményei egészen világosan megmutattak, ez egy nagyon komplex terület, de a nemzetközi szabályozás hézagos. A nyer, nyereség áthelyezésére nagyon komoly lehetőségek nyílnak, és itt természetesen a nagy multinacionális vállalatokról van szó, hogy a társasági adójukat csökkentsék, ezt láttuk az Apple-nél és a mcdonald nél is. A hibrid mismatchek kihasználják azt, hogy nagyon különbözőek az adóügyi rendszerek, a különböző adóanyagok, adóalanyok megítélése kapcsán, és nagyon különbözően viselkednek ezek a vállalatok különböző adó hatósági terület, joghatósági területeken, és természetesen az adóalap csökkentése a cél, ami ahhoz vezet, hogy az hogy a, nyers, a nyerességet csökkentik, áthelyezik Nagyon fontos tehát, hogy új szabályokat alakítsunk ki nemzetközi szinten, és azt kell biztosítani, hogy a multinacionális koncernek, amelyek határokon átnyúlóan tevékenykednek, és az Európai Unión kívül is jelen vannak, az európai adójukat befizessék. 2016. június 22-én a tanács arra szólította fel a bizottságot, hogy tegyen javaslatot a hibrid miszmecsek kapcsán, mégpedig egy olyan javaslatot tegyen, amely összhangban van az OECD BEPS jelentés ajánlásaival a hibrid mismatchek témakörében. Azonban a bizottság most mm, azokkal a hibrid mismatchekkel foglalkozik, amelyek nem tartoznak bele a 9-es cikk hatájába. Vagyis itt az import inkongruenciákról nincs szó, és de megmutatta az Apple esete is, hogy nagyon fontos, hogy szigorúan lépjünk fel, hiszen pontosan azoknál a koncerneknél, amelyeknek lehetősége van arra, hogy a társadalom jobbításához érdemben hozzájárjanak, ön, őket kell elsősorban megadóztatni. Fontos tehát az, hogy a bizottság kiterjesztette ennek a jogalkotási csomagnak a hatáját, azonban a 22-es módosító kapcsán azt javasolnám, hogy mégiscsak legyen egy világos definíció a nem figyelembe vett telephelyek kapcsán. Tehát, hogyha egy adott adóügyi területen a fiók vállalat tevékenységét kiigazítsák, hogy ezt ne vegyék figyelembe, lehetőség legyen nem figyelembe venni, hiszen el akarjuk kerülni a dupla adómentesség kialakítását, illetve a társasági ad, ö, nyereségeket ö, nem feltétlenül veszik figyelembe ezekben az esetekben, hiszen az adóalany egyszerűen átviszi egy másik fiók vállalatához a nyerességeket. Például a McDonald esetében sem az USA-ban, sem Luxemburgban nem fizették be az adót, és az elfogadhatatlan. Ezért el kell kerülnünk a, a dupla adóztatást természetesen, de a dupla nem megadóztatást is el kell kerülnünk. Fontos tehát, hogy az adóhatóságoknak bizonyítási kötelezettsége van a hibrid miszmecsek esetében. Ezért azt javasoltam, hogy ne arról legyen szó, hogy az adóalanyok és az ő hozzájuk kapcsolódó koncernekről beszéljünk, vagy struktúrált eh, megegyezésekről, hiszen itt adótartozások eh, másolásáról van szó, mivel ezekkel a definíciókkal még mindig ki lehet kerülni a szabályokat. És hogyha az adóhatóság be tudja mm, bizonyítani, hogy mindenek előtt adó elkerülési szándékról van szó, ez a cél, hogy, meg tud, hogy be tudják ezt bizonyítani. Vagyis a hibrid mismatchöknél úgy kell kialakítani a definíciót, hogy ne lehessen kibújni az adó kötelezettség alá. Ez a 4, 5, 6, 11 és 23-as módosítók tárgya. A hibrid miszmecsek elleni harc az OECD szabályozásának csak egy részét képezi az adó kikerülés és adó elkerülés területén. A nemzetközi politikai összefüggésben rendkívül fontos az, hogy közösen oldjuk meg ezt a problémát. Nem minden egyes állam képes arra, hogy maga egyedül megoldja ezt, vagyis fontos, hogy a nemzetközi intézményeket is bevonjuk. És nagy érdeklődéssel várom a további módosítókat, azt hiszem, hogy fontos az együttműködés, mivel minden bizonyal a következő hetek során megszülethet a kiegyensúlyozott szöveg, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó lesz, gyümölcsöző lesz az eszmecserénk, és a végén megszületik a kiegyensúlyozott javaslat. Köszönöm szépen az előadónak. A Lamasz úr következik, a Nipatárnyik előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Petikainen asszony bocsánatkérését tolmácsolom, ha nem tudott eljönni. Köszönjük szépen az előadónak ezt a jelentést. Petikainen asszony úgy gondolja, hogy a hibrid miszmecsekkel kapcsolatos, harmadik országbeli miszmecsekkel kapcsolatos bizottsági javaslat a helyes irányba tart, hiszen alapvetően a lehető leghatékonyabb és átláthatóbb adórendszereket törekednünk, amelynek az a célja, hogy megszülessen az azonos szabályok szerinti verseny minden vállalkozás esetében, és ilyen formában a, az igazságos vállalkozói környezetet kell megteremteni. Jó és kiegyensúlyozott javaslatnak tekintjük a bizottság javaslatát. Az OECD BEPS jelentés jó keretet ad az adóelkerülési stratégiák elleni harcban, és ez a javaslat úgy tűnik, hogy a jelentés teljes hatáját figyelembe veszi, a harmadik országokat is bevonta már a hatályba, a jelenlegi szabályok már foglalkoznak a tagállamok közötti miszmecsek problematikájával, de fontos, hogy a harmadik országokat is lefedjük. A jogalkotást a lehető legátfogóbban kell kialakítani, és nem szabad semmilyen művi küszöböt, definíciót vagy egyéb struktúrát teremteni, a, teremteni, amely lehetőséget nyújtana a vállalkozásoknak arra, hogy kikerüljék az adóbefizetési kötelezettséget. Ezért Peti Kánen asszony úgy érzi, hogy rendben van ez a jelentés, valóban ki kell terjeszteni a hatályt, hogy hatékonyabbá tegyük a jogszabályokat, és az előadó által javasolt módosítók még feljebb teszik a létszet, illetve azzal a kompromisszummal is összhangban tűnik lenni, amelyet a múlt héten a tanácsban elértek. Elő, az előadóval egyetért Petikájnán asszony a tekintetben is, hogy minden joghézagot át kell hidalnunk, legyenek ezek tudatosan kreáltak vagy sem, hiszen fontos az, hogy a hogy levegyük az adóhatóságok válláról a bizonyítás terhét, és mivel ezzel kevésbé hatékonyá tesszük a, a folyamatot, remélhetőleg a parlament és a tanácsnak megszületik a megállapodása, és készen áll arra, hogy tovább folytasson esmecserét erről a jelentésről. Köszönöm szépen. Kukolend következik. Köszönöm szépen. Nos, a személyes adó tekintetében a tagállamok különböző szabályokkal élnek, és ezekkel a különböző szabályokkal vissza lehet élni. Az IT, e az Anti-Tax Avoidance irányel foglalkozik ezzel a kérdéssel. A jelenlegi javaslat arra tesz kísérletet, hogy ennek az irányelvnek a hatáját kiterjessze, és olyan formában teszi ezt, hogy az ilyen adóztatás elmaradás már nem lesz lehetséges a tagállamokban és harmadik országokban sem. Mm, ez természetesen a helyes irányba tett lépés, de teljes mértékben nem tudjuk felszámolni ezt a nem kívánatos jelenséget. Remélem, hogy ebben a szakbizottságban mindenki komolyan harcol azért, hogy a hibrid list meccsekkel kapcsolatos valamennyi joghézatot be tudjuk tömni. Azt gondolom, hogy mindannyiunk tesz majd javaslatot, illetve remélem, hogy a saját tagállamokban is mindenki felhívhatja a hatóságok figyelmét ezekre a jogi hézagokra, hogy ezeket orvosolják a tagállamok, hiszen rendkívül fontos az adóelkerülés elleni harc a közfinanszírozás fenntarthatósága szempontjából, illetve az adófizető emberek szempontjából is rendkívül fontos. Ez nagyon fontos, hogy a hibrid csak ellen harcoljunk. Az egész Európai Unió népszerűsége is kockán forog. Mi a célunk ezzel? Ezt gondoljuk végig harmonizációt szeretnénk a tagállamokban? vagy pedig a BEPS jelentés és a BEPS jelentés végrehajtása is elegendő lenne? Ez a kérdés. Hogyan kerülhetjük el a további költségek keletkezését, illetve az előadó módosítói kapcsán szeretném kihangsúlyozni, hogy itt vannak bizonyos referenciák a módosításban, Természetesen az volt a cél, hogy a hatályt kiterjesszük, a fellépések hatáját a miszmecsekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy így kell -e valóban eljárni. Remélhetőleg a 14-es módosított tovább tudjuk tisztázni és talán a fordított hibrid mismatcheket is bele kellene venni ebbe a javaslatba. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, elég furcsa ez a felállás az árnyék előadói ülésen. Van egy svéd előadónk, és három finn árnyék. Én, ez egy mismatch, az egyetemű. Erről kell lenne vitát nyitni, de remélhetőleg mégiscsak sikeresek leszünk mindenek dacára, de azért egy kicsit zavarban vagyok, hogy milyen nyelven is folytassam a mondandómat. Talán a svédet választom. Köszönöm szépen, Ludvigson kollega előadását. A prezentációjában azt képviselte, és amellett tette le a voksot, amit mindannyian képviselünk, vagyis a joghézagokat valóban be kell tömni, és nagyon fontos az együttműködés, hogy a jelentésben foglalt ajánlásokat el tudjuk érni a gyakorlatban. És most finnül. Három finn előadónk is van, ezért finnül folytatom. Természetesen a finnek mindig is rajta tartották az újjukat az események ütőerén ezen a területen, és remélhetőleg a finnekkel együtt remélem, hogy az európai polgárok örömére teszünk, kedvében járunk. Elnézést, hogy volt egy nyelvi mismatch ezzel a felszólalásommal. Én sem finnő, sem svédül nem tudom ezt megköszönni, hogy az elnök, de nagyra értékelem. Mát Kárti következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak ezt a jelentést tervezetet. Nos, nagyon fontos ez a saját delegáció szempontjából is ez a téma, hiszen ír küldöttként olyan országból származom, ahol ez a fajta jelenség rengeteg nyereség átvitelre adott lehetőséget. Köszönöm szépen tehát ezt a javaslatot a bizottságnak, de szerintem még mindig meglesznek azok a joghézagok, amelyek nagyon-nagyon lényegesek. Néhányal a jelentéstervezet foglalkozott, és ennek örülök, a bizottság limitációt javasol egy üres hybrid mismatch esetén. A, küszöbbel kapcsolatos javaslat is még nem oldja meg a joghézagok problémáját. A bizottsági javaslatban azonban vannak más problémák, amelyek mégiscsak megoldásra kerülnek a Írországban vannak nagyon ismert adókikerülők, például az Apple nagyon fontos példa, ez is mutatja, hogy fontos az, hogy a fiókon belüli mismatchet meg kell oldani, hiszen az irodák és a főirodák struktúrájával kapcsolatban már az OECD-s, tehát ajánlásokat Szerintem ez a jelentés a batch meccsekkel kapcsolatos kérdést átfogóbban kellene, hogy tárgyalja. Írországban special for purpose vehicle is beszélünk, tehát speciális célokra kifejlesztett járművekről van szó, amelyek szintén több milliós nagyságrendben teszik lehetővé az adó kikerülést de a hibrid, hibrid financiális eszközök, illetve a veszteség abszorgáló, abszorbáló kapacitási rendelkezések közötti összefüggést meg kell vizsgálni. Fontos a balance sheet vehicles használata, hiszen ez is a joghézag, ezzel nem foglalkozik megfelelően az iránya, végül pedig a dupla adóztatási egyezmény alatt rögzített adóztatási jogok kapcsolatban van egy phasing out, 2020-ig vannak jogszabályok, amelyek már nem lesznek érvényesek Írországban, de például Máltával és az Arab Emirátusokkal is van egy dupla adóztatási egyezmény, és az ilyen egyezmények is aggályosak, hiszen gyakran ezek is adókikerülésre ösztönöznek, ezeket is bele kell tenni a javaslatba. Thank you very much. I don't see, uh, does ENF... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem kér senki szót, de szóljanak, ha igen. A képviselőcsoportok sem kérnek szót, úgy látom, úgyhogy az előadónak adhatom vissza a szót. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Hát Köszönjük szépen, nos, remélem megszületik az egyezmény. Hiszen a globalizációról sem szabad lemaradni, a nagy multicégek cégek, igyekszenek elkerülni, hogy nem mondjuk optimalizálni az adó terheket, ezért a jogi rendszer kiskopuit be kell csuknunk. Örömmel tekintek a közös vita elébe, és biztos vagyok benne, hogy egy erős üzenetet tudunk megfogalmazni. Erre van szükségük az állampolgároknak. Köszönöm szépen. Nos, akkor a következő a terv. A március 27-én a módosítók vitája, a március 5 a határidő, aztán a bizottsági szavazás 27-én lesz, és április 2-án kerül a plenáris elé a téma. Köszönöm szépen, ez a délelőtti programunknak vége is, délután háromkor találkozunk újra.